Mentre aspettiamo... Kedves kollégák! Várunk az előadókra, Janakó asszonyra. hiszen majd az ő szövegéről fogunk először szavazni. De amíg várunk rájuk, Addig beszámolok önöknek a koordinátorok üléséről. Gyakorlatilag egy érdemi napirendi pontot tárgyaltunk meg, mégpedig azt, hogy nem fogunk szavazni a 49-es és 50-es eljárási szabályok témájában. Tehát elnapoljuk ezt a kérdést. Itt a parlamenti bizottságok közötti együttműködésről lett volna szó. Ez lenne tehát a közlendőm koordinátorok üléséről, valamint emlékeztetem a kollégákat arra, hogy az egész ügynek a hátterében az van, hogy Schulz elnök úrig jutott a kérdés, és erről egy szakmai tanácskozás is zajlott a bizottsági elnökök értekezlete is foglalkozott a 49-es 49 cikkel, és ott az hangzott eredetileg, hogy normál esetben egy bizottság által benyújtott módosítókat további állásfoglalások nélkül el lehet fogadni. Az 50-es cikkel kapcsolatban pedig azt hangzott el, hogy az illetékes és véleményező bizottságok részt vehetnek a vitában, amennyiben érdemi összefüggés van kompetenciáik között. És a jogalkotási eljárás valamennyi fázisában részt vehetnek ezek a bizottságok a háromadul egyeztetést is ideértve, amennyiben ö, erre engedélyt kapnak. Tehát a kizárólagos kompetenciát nyitva hagytuk, és lehetőséget adtunk arra, hogy módosítókat nyújtsanak be más bizottságok is. Mindenről a bizottsági elnökök értekezlete tavaly februárban döntött, ezt én bedolgoztam a jelentésembe, Ugyanakkor a koordinátor kollégák végül is azt javasolják, hogy ezzel a kérdéssel a következő parlament foglalkozzon. A saját tapasztalatainkat persze bele szeretnénk csatornázni a vitába, de ez már a jövő zenéje lesz, a következő AFKO bizottság dolga. Schulz elnök úr két irományt is fogalmazott ebben a témában, és ő kért minket, hogy ezt az ügyet még ebben a jogalkotási időszakban zárjuk le, mert nagyon fontos témáról van szó szerinte, de mi azt mondtuk, hogy ezt pont ezért érdemben nem tudjuk ennyi idő alatt megvizsgálni, és szakmai szempontból főleg a következő időszakra javasoljuk annak áttételét. Közben kicsit változott az egyes szereplők álláspontja. Korábban is volt vita köztük, ez a legutóbbi ilyen szakmai egyeztetésen derült ki. Egyes bizottsági elnökök az 50-es cikket megszüntetnék úgy, ahogy van, mások feltételes hipotéziseket állítottak föl. Ezeket én beleírtam a jelentésbe. Egyes bizottsági elnökök közben megváltoztatták az álláspontjukat, de mondjuk nem élethalál kérdése ez a dolog. Arról van szó csupán, hogy az utóbbi öt év tapasztalatait szeretnénk bedolgozni az eljárási szabályzatba, de a mi tapasztalatunk nem biztos, hogy megegyezik a leendő parlament képviselőjének tapasztalatával, és meghagyjuk nekik az erről való döntést tehát. Ezzel kapcsolatban nincs több mondani való, annak asszony azonban még mindig nincs itt. Akkor még öt percet esetleg várunk. mert a 49-es, 50-es cikkekkel kapcsolatos anyagom ö, ról csak a tízes napi rendi pont alatt ö, kéne tárgyalnunk. Eszmecserét akartunk tartani, de ugye erre akkor ezek után most már nem lesz szükség. De mit úrnak akkor szót adok, ha már ennyi időnk van. Köszönöm! Néhány héttel ezelőtt az elnökök értekezletén egy első olvasatos megállapodásról volt vita. Schulz elnök úr több utat felvázolt, amelyen járhatnánk, erről vitatkoztak a frakciók. Arról azonban konszenzus volt, hogy ki kéne bővíteni a bizottsági tagok felé közvetítendő információt, hogyha egy első olvasatos megegyezés van a közeljövőben. Ugye tudják, hogy sokszor nincs technikai lehetőségünk, vagy technikailag van, de valósan nincs lehetőségünk a plenárison módosítókat már benyújtani, és így adott esetben emiatt bukik meg egy első olvasatos megegyezés. Ezért az lenne a javaslat, hogy akik nem tagjai ugyan egy bizottságnak, de kompetenciájukba tartozik egy téma, azoknak a véleményét is meg lehessen hallgatni. Ha ezt valahogy a jelentésben lehetne tükröztetni, vagy legalább a bizottsági elnökök értekezletén, amikor Cassini úr ott jár, akkor jó lenne, hogy valamilyen módon, ha kitágítanák az első olvasatos megjegyzése kapcsán történő információs eljárás körét. Köszönöm szépen. Tudomásul vettem, amit mondott, és akkor következő ülésünkön erről beszélünk, vagy elmondom ennek, hogy mi történt. Feljegyeztük a kérését. Daffur. Szerintem el kellene kezdeni a szavazást, elnök úr. A nemzeti parlamentekről szóló témával, és akkor visszatérhetnénk Janakó asszony témájára később, amikor majd megérkezik. Mi dicono che la signora Giannaku sta... Állítólag Janako asszony jön, már itt van valahol a folyosón, azért gondoltam még, és most is gondolom, hogy még egy pillanatot talán adjunk neki. Hefner úrnak van úgyis mondani valója addig. Rövén, akkor arra használnám fel ezt a kis időt, hogy tájékoztassam a bizottságot a mai koordinátorok ülése kapcsán arról, hogy azon pont kapcsán, ahol arról volt szó, hogy a, joga, a jogi szolgálat véleményét kértük volna a petíciós bizottság ügyében, arra vonatkozóan, hogy bizonyos függetlenségi törekvése kapcsán hogyan járjon el az EU, az elnök, azonban az parlament elnöke nem engedélyezte a jogi bizottságnak, hogy ezt a véleményt megírja, és így mi sem írhatunk erről saját kezdeményezésű jelentést. Ez számomra elfogadhatatlan. Szerintem igenis valamennyi bizottság számára a jogi szolgálatnak meg kellene adni a lehetőséget, hogy ezzel a témával foglalkozzon, ezt nem lehet felülről neki megtiltani szerintem legalábbis, és én is azt javaslom, hogy amíg Janakó asszonyra várunk, addig más témákról szavazzunk, és ne lopjuk a napot. A kérdés itt nem pontosan ez, ahogyan megfogalmazza. Ami a politikai pártok finanszírozását illeti, itt nem csak szavaznunk kell, hanem eszmecserére is szükség van, mielőtt szavazunk, mielőtt szavazni tudunk, és erre időt kell adni. Elvileg én is beszámolhatnék Janakó asszony helyett a témáról, de most látom, hogy éppen megérkezett, úgyhogy akkor megoldódtak a problémáink. Mielőtt Janakó asszonynak adom a szót, Emlékeztetem önöket arra, hogy a Koreper elnöke március 5-én Szatiropoulos nagykövet úr arról tájékoztatott minket, hogy aznap kompromisszum született az ottani témában, megkaptuk az ezzel kapcsolatos leíratot múlt héten, és múlt héten Janakú asszony arról tájékoztatott minket, hogy a február 25-i utolsó háromoldal egyeztetés is sikeres volt. Több követelésünket, kérésünket elfogadták, de hadd beszéljen ő, átadom a szót Janaku asszonynak, hogy ő mutathassa be nekünk a témát és a háromoldalú egyeztetés végén született eredményt, a parlamenti tárgyaló bizottság által elért eredményeket. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Minden bizottsági tagtól tagnak köszönöm, önnek személy szerint is a sok segítséget, amit nyújtottak nekem munkám során. Jó hangulatban, megértő, konstruktív légkörben zajlottak a viták. Így a jelentés, amely az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok státuszáról szól, és amely korábban nagyon sok nyugtalanságot okozott, most egy kicsit lecsitulni látszik, bőven volt nézeteltérés, ezért is tartott ilyen sokáig a háromoldalú egyeztetés közben több elnökség is lement, és ők sem pont ugyanazt gondolták erről a témáról, nem volt egységes a tanácsi álláspont sem idő, az idősíkjában. Végül is a legszélesebb körű egyeztetésre kaptuk meg a mandátumot. Nem volt persze idáig sem könnyű eljutni, mert a tanácsnak, ahogy mondom, nem volt korábban átfogó tárgyalási mandátuma. Nem az utolsó, hanem általában az utolsó előtti harmadó egyeztetési ülésünkön, illetve a Strasburgi plenárison Szefkovics alelnök úr is becsatlakozott a vitába, és a tanács ö, ö, is végül is kompromisszumkészebb lett, és sikerült háromoldalú megegyezést kötni. Nem értük el százszázalékosan azt, amit akartunk, de hát ez a dolog lényegéhez tartozik. A megkötött megállapodás viszonylag szerintem közel áll eredeti céljainkhoz. Azt szeretném, hittük volna, hogy független, politikától mentes szervezet jegyezze be a pártokat. Ennek a szervezetnek, illetve a, a politikai pártok finanszírozásának a kérdését vitattuk meg, és valódi jogi státuszt szerettünk volna valamennyi politikai pártnak valamennyi tagállamban, hogy Európa polgárai közvetlenül ö, lehessenek európai pártok tagjai. És más témákat is próbáltunk megvitatni, mint például a személyes hozzájárulások, befizetések kérdését a pártokba, illetve azt a kérdést is megvizattuk, hogy mennyi tőkére lehet szüksége egy pártnak. Ezeket az kényes kérdéseket végül is szabályoztuk, és mondom, többségileg úgy, ahogyan azt a mi bizottságunk szerette volna. Gressle asszony költségvetési bizottság jelentése is ugye szorosan összefügg a témával. Ott a szankciókról van elsősorban szó. Illetve a rendelet alkalmazásának kérdéseiről. Ott is úgy tűnik, hogy megnyugodtak a kedélyek. Azt szerettük volna elsősorban, tehát elnök úr, hogy az európai pártok, alapítványok egyszerűen viszonylag nagy apparátus és bürokrácia nélkül egy független szervezetnél kerüljenek bejegyzésre, egyfajta ügynökségben gondolkodtunk, amely a bejegyzés feladatát végezni. A tanács pedig megosztott volt, a tagállamok megosztottak voltak a e témában. A rendeletben azonban a tervezetben az van benne most, hogy a jövőben felül lehet vizsgálni magát a rendeletet, és a parlament végül is egységes álláspontot képviselt, és a bizottsággal megalapodtunk abban, hogy még 2019 előtt lesz egy ilyen felülvizsgálat. Addigra látjuk, hogy a pártok hogyan élnek, működnek, fejlődnek, és hogy tudják-e alkalmazni a rendelet, adta lehetőségekkel tudnak-e élni, és ha kiderülne a következő években, hogy valahol hívás a szabályozás, ezt akkor lehet majd módosítani. Jó volt a hangulat a háromoldalú egyeztetés során, szerintem az eredmény is jó tehát, és a bizottság is támogatta elképzelésünket, Mindez persze csak 2017-től lép majd hatályba, hiszen a pártoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy felkészüljenek a leendő szabályozásra, és eldöntsék, hogy mely tagállamokban akarnak letelepedni. De a dolognak van persze egy politikai dimenziója is nyilván. Úgy döntöttünk, hogy pártok nem civil szervezetek, hanem jog, jogi személyisége rendelkező szervezetek kell, hogy legyenek. Ezzel kapcsolatban több mondani valóm nincs. Köszönöm még egyszer a tárgyaló csapatnak a kiváló munkát, és valamennyi frakciónak a részvételt, a koordinátoroknak a támogatást, az árnyékelőadóknak, és önnek személyesen is, ahogy már az előbb is mondtam, is szeretnék köszönetet mondani, mert sokszor segítette a folyamatot, és végül is eredményt hozott a folyamat. Áprilisban szavaz a plenáris, kicsit később, mint ahogy terveztük a témáról, de szavazunk és a tanácsnak kell már majd csak elfogadnia azt. Konzekvensen képviseltük céljainkat, a választások előtt szerettünk volna konkrét javaslatot tenni, és ez így most megtörtént. Köszönöm még egyszer mindenkinek az együttműködést, a segítséget, és minden erőfeszítést, amelyet a folyamat során ö, nyújtottak sokáig tartott a dolog, sok évig, sok új lendületvétellel kellett a dolgot tárgyalni, de végül is végére értünk. Köszönöm szépen. Mielőtt elkezdenénk szavazni, Fax úr két szót. Igen, elnök úr, engedte, hogy 10 percben elmagyarázzuk, hogy ez miért olyan jó dolog. Szerintem ez egyáltalán nem jó megállapodás, ugyanis az európai politikai pártok alapításával kapcsolatban felmerül az adófizetők támogatásának a kérdése, hiszen az ő pénzüket használják fel olyan pártokra, akiket nem is támogatnak. Tehát úgy kellene eldönteni, hogy finanszírozzák-e a pártokat, hogy egyetértünk-e az értékeikkel, hiszen ez felel meg a demokráciának. A nemzeti eh, jogszabály, eh, nemzeti parlament szerint, eh, hogyha nem értenek egyet egy párttal, akkor nem szabad elvenni a pénzt erre. Bronz urat a Nemzeti Párt alapít, támogatja, és ők alapján választották meg, és én egy, ezzel egyáltalán nem értek egyet. Szerintem mindegyik pártat ugyanúgy kellene finanszírozni, és a szavazáskor kellene elítélni azokat a pártokat, akikkel nem értünk egyet. Épp ezért fog a frakciónk ez ellen szavazni, hiszen ez egy nagyon rossz megállapodás. Köszönöm szépen, Bronz úr! Igen. Tagadhatatlan, hogy a gyülekezés szabad, szabadsága, amely a politikai pártok finanszírozására is vonatkozik, a politikai programjuktól függ, akár jóvehagyják, akár nem a politikai osztály szemében. Épp ezért mindegy, hogy a politikai döntések vagy egy ügynökségnek a döntései milyen kritériumok alapján történnek, nyilván erre a politikai osztályra igazították őket. Az úgynevezett európai értékek, mint az a nyilván, véleménynyilvánítás és a társulás szabadsága, azok nyilván fontosak, de ez a rendelet figyelmen kívül hagyja ezeket a többi érték, mint a megkülönböztetés tilalma, az már inkább szubjektív. Láttuk már, hogy hogy fog ez az eljárás működni, mert a legelső kísérlet arra, hogy bizonyos politikai csoportosulások nyilvántartását lehetetlenítették, ez olyan alapon történt, mint az, a, az, hogy miért kellene őket kizárni a nyilvántartásból. Köszönöm. Köszönöm. Dafur. A liberális frakció erős támogatásról biztosítja a konszenzust, és szeretnék gratulálni Gianakú asszonynak, az előadónak, hogy igenis kitartóan foglalkozott ezzel a nagyon összetett kérdéssel. A megállapodás az európai politikai pártok stáciszát fogja megerősíteni, azért, hogy hiteles pártokká válhassanak szövetségi szinten. Eh, amelyet a demokrácia vezet. A deregisztráció kérdése nagyon sokat javított a jelenlegi rendszeren, mert átlátható, mind a tanácsot, mind a parlamentet bevonja, tehát a jogalkotás mindkét szárnyát, itt nem olyan megoldásról van szó, ahol a különböző pártoknak a politikasai eh, a parlamentben üldözhetnek az általuk, üldözhetik az általuk nem szeretett politikai pártokat. Ez mindenkit kötelez arra, hogy tiszteletben tartsa azokat az elveket, amelyek a szerződésben az alapjogi szerződésben és kartában megfogalmaztak. A felülvizsgálati záradék, ahogy az előadó is mondta, nagyon fontos, tapasztalatunk gyorsan meg fogja majd mutatni, hogy min kell javítani olyan jogszabályokkal, amelyek időben követik ezeket a jogszabályokat a 2019-es választások előtt. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon sokan kértek szót, de kérem, hogy röviden. Tarand úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akartam ma reggel megijeszteni a kalogákat, mégis kell valamit mondanom Véleményem szerint a mai politikai pártok túlságosan szélsőséges szervezetek. Én azt javasolnám, hogy a pártokat csak a tagdíjak alapján finanszírozzák. A tagok, azok eldönthetik, hogy mennyi pénzt akarnak adományozni ennek a politikai ügynek. Épp ezért egy valódi jelentésnek azt kellene leszögezni, hogy a különböző lobbycsoportok, üzleti vállalkozások és mások nem finanszírozhatják ezeket a pártokat, és ezen kívül a költségvetésből sem kaphatnak támogatást, tehát csak a tagdíjakból. Tudom, hogy ezt most nehéz megvalósítani, de hát talán a következő parlamenti időszakban újból megvitathatjuk ezt a kérdést. Ugyanis az adófizetők pénzéből is kapnak támogatást, és olyan szervezetektől, amelyek nem olyan átláthatóak. A választások előtt sok mindent teszünk, túl nagy központokat alakítunk ki, és túl sokan dolgoznak ezekkel kapcsolatban, de én ma a mégiscsak a konszenzus mellett fogok szavazni. Elnök, köszönöm szépen. Hálem úr. Köszönöm szépen. Hanan úr. Thomas Jefferson sajnos nem tagja ennek a szakbizottságnak, de az első elnöknek voltak javaslatai és pedig, hogy ez azért zsarnokságot mutat az ilyenfajta szabályok. Hefner úr. Hefner úr. Röviden, a saját frakcióm nevében csak annyit szeretnék mondani, hogy a nagyon hosszú és fáradtságos tárgyalások során elért kompromisszumot támogatjuk. Ez egy nagy előrelépés. A demokráciának szüksége van politikai pártokra. Én személyesen abban is hiszek, hogy az a kérdés, hogy melyik párt számíthat támogatásra a polgároknál, nem csak a párt mögött meghúzódó pénzügyi erőtől szabad, hogy függjön. Ez egy előrelépés most a közösség szempontjából, hogy valamennyi párt számára viszonylag azonos esélyeket adunk a forrásokhoz való hozzáférés tekintetében. Teljesen egyetértek azzal, hogy eltérnek a vélemények arról, amiről most szavazunk, de azt hiszem az Európai Parlament minden képviselőjétől el, szabad és el kell várni azt, hogy elolvasták, ismerik azokat az anyagokat, amelyekről szavazunk, és mielőtt mond valamit, elolvassa azt, amiről beszél. Én most Bronz úrra nézek, Franz úr azt mondja, hogy nemmel fog szavazni, mert hogyha megszavazná ezeket az anyagokat, akkor ez a parlament dönthetne arról, hogy mely pártokat akar engedélyezni, és melyikeket nem. És ezt teljesen önkényesen politikai szempontok alapján tenné meg. Ezért ő nemmel szavaz a jelentésre és a státuszkóra. Nos, hogy mondjam el, hogy ebben a jogalkotási ciklusban volt egy olyan eljárás, amikor az egyik politikai frakció aláírásokat gyűjtött annak érdekében, hogy megvonja az engedélyt bizonyos politikai pártól. Ez a mostani status quo, ez az érvényes eljárás. Most találtunk egy új eljárást, ami pontosan ezt teszi lehetetlenné. Egy olyan mechanizmust találtunk, ami lehetetlené tenni azt, hogy politikai okokból a parlament pártja vagy parlamenti többsége döntsön valamelyik párt engedélyezéséről vagy nem engedélyezéséről. Most egy független hatóság fogja ezt megtenni, egy olyan testület, amelyben előítéletmentes, független személyiségek döntenek, és ezt követően egyet kell érteni a parlamentnek és a tanácsnak, lehet bírósághoz fordulni, stb. Tehát egy bonyolult mechanizmust találtunk ki, ami pontosan azt akadályozza meg, amit ön említett. Hogyha komolyan gondolná azt, amit mondott, akkor igennel kellene szavaznia erre a kompromisszumra. Egyébként intenzíven részt vettem én ez önnel szemben, Bronszúr, ebben a munkában. Köszönöm, Gáltyéri úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A szocialista és demokrata frakció támogatja a kompromisszumos megoldást a politikai pártokkal kapcsolatban. Gratulálunk az jelentéstevőnek és az egész tárgyaló csoportnak Persze tudatában vagyunk, hogy ez egy kompromisszum, ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ez egy jó kompromisszum, és komoly előrelépést jelent politikai intézményi és alkotmányi értelemben. A politikai pártoknak jogi személyiséget ad, amely megfelel a szerződésben leírtaknak a szerződés szerint a politikai pártoknak egy európai politikai tudatosságot kell kialakítani, és az európai polgároknak a politikai tudatosságát is alakítania kell. Ez pedig egy demokratikusabb, politikusabb Európai Unióhoz vezet, és egy, az európai köztér kialakításához. Hefner úr már elmagyarázta, hogy pont az ellenkezője történik, ez a rendelet megerősíti a véleménynyilvánítás szabadságát a politikai pártok esetében. Tehát bonyolultabbá válik a helyzet, tehát hogy alapvető értékeket képviselnek-e ezek a pártok, vagy pedig deregisztrálni kell őket. Tehát ez egy nagyon fontos lépés, amelyet előre tettünk. Köszönöm szépen, Solc úr. Köszönöm, elnök úr. A GUE frakció nevében én is szeretném elmondani, hogy támogatjuk a kompromisszumot. Intenzív munkát kellett végezni éveken keresztül, és lehet, hogy a vitákat is intenzívebben kellett volna lefolytatni különböző problémákról, hiszen néhány képviselő frakció és néhány európai politikai párt, amelyek léteznek, talán gyorsabb eredményt is elérhettünk volna ezzel kapcsolatban, hogyha a felelősségünket ezzel a dossziéval kapcsolatban tudatosabban éltük volna meg. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek és mindegyik kollégának végül is azt, hogy sikerült egy kompromisszumot eh, kikovácsolni a trialógus során, a tagállamok pedig azzal kapcsolatban, hogy a politikai pártoknak milyen szerepe legyen az EU-ban, a további architektúra kialakításában, ebben végül is sikerült a tagállamoknak egyetérteniük. Van még egy számomra nagyon fontos kérdés mégpedig az, hogy az európai politikai eh, pártok tevékenységét összekapcsoltuk az alapjogi kartával, azaz eh, az Európai Unió alap eh, okmánya ez az emberi jogok tekintetében, a tagállamok számára, ez kötelező, és sokkal egyszerűbb és transzparensebb nyomon követhető az európai eh, politikai pártok munkája ennek alapján, ezért ez az EU e demokratizálódása felé tett újabb lépés. Daf, ura, nem értek egyet, mert a demokráciában egy homogén, egységes értékelésre van szükség az a kapcsolatban, hogy miben lehet megbízni, mi az, ami a miénk. A valóságban kellene letesztelni ezt az elméletet. Menjenek itt a Grand Place-ra, Brüsszelben, vagy Kopenhágában a főtére, és talál Dafur egyetlen egy eh, polgárt, eh, aki azt mondja, hogy erősebb, federalisztikusabb pártokkal meg lehet oldani a problémát. Szerintem egy ilyen embert se talál. Köszönöm szépen, Söpflin úr utoljára. Elnézést, hogy most szól kértem, de hát végül is egy nagy vitába torkollott ez az eszmecsere. Többiekhez hasonlóan én is köszönöm Janakó asszonynak a munkát, nagyon régóta dolgozik ezen, és kitűnő munkát végzett szerintem. Az érdemi megjegyzésem a következő. A valóság az, hogy létezik olyasmi, mint európai politikai mező, az európai politikának van egy ilyen tere, ezt el kell ismernünk. És tulajdonképpen ez a pragmatikus út, és nem az ideológikus, amit azért az angol szászok mindig küzdenek. Az, hogy a de facto helyzetet, a status quo-t most legalizáljuk, ezzel transzparensebbé tesszük ezt. Elnök, köszönöm. Nem tudom, Janakó asszony szeretne erre reagálni. Janakó asszony. Kíván szólni még egyszer, és reagálni az elhangzottakra? Igen, elnök úr. Tulajdonképpen csak köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, és még azt tenném ehhez hozzá, hogy a különböző alapértékek és elvek, az unió értékei és elvei az alapszerződésben gyökereznek, és ezeket az alapértékeket, elveket mindenképpen követnünk kell és tiszteletben kell tartanunk. Itt nem lehet önkényesen ezektől eltérni egyik-másik pártnak. Ezek a alapértékek, alapelvek a szerződésben adottak számunkra. És ezért jó és észszerű, hogy az, aki támogatás, pénzügyi támogatást kap ezen szabályok mentén, az természetesen be kell, hogy tartsa, és tiszteletben kell, hogy tartsa ezeket az alapelveket és értékeket. Elhangzott Brunszúr részéről is, hogy kizár, pártok kizárásával kapcsolatban is vannak szabályok, de ezeket is mindenki elfogadta a tárgyalások során. Köszönöm szépen. Akkor tulajdonképpen rátérhetünk a szavazásra. Egyetlen egy név szerinti szavazásunk van. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Az eredmény 18 igen, 1 nem, szavazat 4 tartózkodás. Ezzel elfogadtuk a jelentést. Gratulálok még egyszer Janakó asszonynak, képviselőtársamnak. Elégedett vagyok, így sikerült szabályoznunk a politikai pártok kérdését. Messerschmitt úrnak persze nyilvánvalóan igaza van, ezzel egy lépést tettünk az egységesebb, politikailag egységesebb Európa felé. Gratulálok még egyszer a jelentés készítőjének. Akkor mehetünk tovább a szavazásban. A következő jelentés az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek közötti kapcsolatokról szól. Ramon Tremóza egyes módosítója nem volt befogadható. Ez a címre vonatkozott, én egy címére, és erről nem lehet szavazni, ezt nem lehet módosítani. Akkor kezdjük a 82-esről, szavazunk először mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 83-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 84-es módosító Taffurtól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene Tartózkodás. Egy tartózkodással elfogadtuk. Ezután következik a 88-as módosító Gajtéri és társai mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B. Kompromisszum mellette. El Dafur szeretne mondani valamit rendkívül hálás vagyok azért, hogy a szakbizottsági vita után átvette a 90-es módosítom lényegét. De a kompromisszum angol szövege a következőképpen kell, hogy szóljon. A nemzeti parlamenteknek ajánlja, hogy tegyenek lépéseket, tehát commence to Central National Parliament to take steps to. Ez lenne optimálisan nyelvtani szempontból is a legmegfelelőbb megfogalmazás. Elnök, itt pontosan ez szerepel abban, amiről szavazunk. Azt ajánlja, hogy a nemzeti parlamentek tegyenek lépéseket, stb. Legalábbis az olasz szöveg van itt előttem ez egy nyelvi kérdés talán. Tehát azt ajánlja, hogy a nemzeti parlamentek tegyenek intézkedéseket. Igen, az én módosítomban az szerepel, hogy commends, és nem recommends, tehát nem ajánlja, hanem hanem az azt jelenti hogy gratulál, gratulál a nemzeti parlamenteknek ahhoz, hogy intézkedéseket tesznek. Ez egy biztatóbb és kedvesebb megfogalmazás. Hát nekem inkább egy nyelvi problémának tűnik ez hiszen amikor ön felolvasta az angolt, akkor az olasz kabin nekem azt tolmácsolta, hogy rekomenda, azaz, hogy ajánlja, azt ajánlja. Nekem ezzel nincs problémám, hogyha ön ezt így szeretné. Ezzel a kis nyelvi korrekcióval nekem semmi problémám nincsen. Akkor szavazunk a B kompromisszumról, ki van mellette, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. Azután mehetünk tovább. egy Gualtieri és társai 98-assa mellette, ellene. Ketten szavaztak nemmel, tartózkodás, elfogadtuk. Következő 99-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Következik a C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik a D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Mehetünk tovább, következik az E kompromisszum mellette, nem, nem, elnézést, mondja az elnök. Basescu 103-as eh, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. A 104-es okafogyott, most jön az e-kompromisszum mellette. Ellene. Hát azt mondanám, hogy elfogadtuk de nyugodtan ellenőrizhetjük elektronikusan. Tehát az E kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Mehetünk tovább. Következik a 109-es kompromisszum, ö, módosító 109-es messzes, mint mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Megyünk tovább, következik a G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Mehetünk tovább. 115-ös Fox mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 116, még mindig Fox úr mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 117-es mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 118 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 119 Galtieri mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 120-as Fox mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 121 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 122-es Rangel mellette Hát ezt talán meg kellene számolni, vagy inkább elektronikusan szavazzunk erről, tehát a 122-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást, elutasítottuk. Egy szavazattal többen szavaztak nemmel. 123, 104, 124 mellette, illetve elnézést javít az elnök. Még egyszer van egy 123-as, Rangel mellette, ellene. Hát itt is elektronikusan kell ezt ellenőriznünk, megnyitom a szavazást a 123-asról, Rangel kollega a módosítója. Lezárom a szavazást, elutasítottuk, ugyanúgy egy nem szavazat ilyen egy képviselővel több a nem szavazat. 124-es Fox mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 125 és 126-os ezek azonosak, Solc Gátyér és társaim mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 127-es Duff, Kleiss, Galtieri, 127, 128, 129-es, ezek azonosak. Egy sor módosító indítvány, tehát 127, 128, 129, 130-asról együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. H. Kompromisszum. Itt azt kérték, hogy két részben szavazzunk erről, első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene. Hát azt mondanám, hogy elfogadtuk, de a biztonság kedvéért ellenőrizzük elektronikusan, tehát a H kompromisszum második részéről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Hogyha mindenki szavazott, lezártam, Elfogadtuk. 13 igen, 11 nem szavazattal. Ez pedig azt jelenti, hogy egy sor módosítóról nem kell szavaznunk, és 133-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 138-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 139? Nem. Nem, arról nem kell szavaznunk. De mégis, de kell szavaznunk. Jó, akkor 139 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 140-es, Hefner és Tarant mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 141-es, 142-es, 143-as mellette, ellene. Hát inkább ezt is ellenőrizzük. Én azt mondanám, hogy elfogadtuk, de megnyitom inkább a szavazást. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk 14 nem, 10 igen szavazattal. es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 145-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 146-os és 147-es azonosak mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 148-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a parancsoljon. Ezt az előzőt a 147-est kérem, hogy ellenőrizik elektronikusan. Tehát a 147-est, illetve a 146-ost, mert ezek azonosak, akkor ezekről együtt szavazunk mellette. Ki van? Ki ellenzi? Ki Hát én azt mondanám, hogy elutasítottuk. Így kompromisszum, ezt is ismét erről részenként szavazunk, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt mondanám, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene Ezt ellenőrizzük elektronikusan, tehát az így kompromisszum második részéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk a második részt utasítottuk el tehát az i kompromisszumból. Akkor mi is a helyzet a következővel? Ezekről akkor nem kell szavaznunk. 149-150-es ezek okafogyottá váltak, 151 is, és el kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Következő 152-es, ez a a tartozik, erről nem kell szavaznunk, tehát M kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. És ezzel ...159 Scholz mellette, ellene, tartózkodás, hát azt gondolom, hogy elutasítottuk. Jó, akkor inkább ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 159-es Solc úr módosító indítványáról. Lezártam a szavazást, elutasítottuk. 14 nem, 9 igen szavazattal. Következik 160-as mellette. Ellene megint elektronikusan ellenőrizzük a 160-as módosító indítványt. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 161-esről nem kell szavaznunk. Következik a 162-es, 163-as, ezek azonosak. Mellette ki van, ki, tá- ki ellenzi. Tartózkodás. Hát azt mondanám, ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 62, 162, 163-ast tehát elfogadtuk. Következnek a 164-es, 165-ös, 66-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Hát azt hiszem elfogadtuk. 167-es okafogyottá vált, mert az előzőeket elfogadtuk. 168-as, 69-es, 70-es, 71-es, 72-es, ezek azonosak, ki van mellettük, ellene. Elfogadtuk. 174-es következik. illetve erről nem kell szavaznunk. 175 ideme. 174-ről, 75-ről nem kell szavaznunk, 176-os, 177-esről sem kell, 178-as is a fogyott, 179 is, tehát szavazunk a 180-asról. Mellette ellene azt mondanám, hogy elutasítottuk, de megnyitom az elektronikus szavazást, ellenőrizzük. Köszönöm a Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. N kompromisszum, ki támogatja? Ellene. Elfogadtuk. A 183-asról szavazunk. Ki támogatja? Ki van ellene? Úgy tűnik, hogy elfogadtuk. 184-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as együtt. Ki támogatja őket? Ki ellenzi őket? Elfogadtuk őket. 189-es mellette ellene elutasítottuk. A 190-esről szavazunk mellette, ellene. Azt ellenőriznünk kell. A 190-esről kérem, szavazzanak a szavazógéppel is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ó kompromisszum, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, úgy tűnik, igen. Második rész mellette, ellene. Ezt úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük, mert nagyon szoros volt a szavazás. Megnyitom a szavazást a második részről, az ó kompromisszum második részéről. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk valóban. Akkor most ugorhatunk. es mellette ellene. Nehéz, nehéz megállapítani. Kérem, hogy szavazzon a géppel. 197-es. Lezárom a szavazást. Egy szavazattal elutasítottuk. A következőkről kell szavazni, 199-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 198-as, ról azonban nem szavazunk, mert hogy megegyezik az előzővel. De mégis csak kell. 198-as mellette, ellene. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk. Kívánna gépes szavazást? Megnyitom a 198-asról a szavazást. A 198-asról szavazunk géppel. Lezárom. Elfogadtuk. 200-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A következő kiesnek. 203-as ról azonban, mintha kéne szavazni. Jó, 203-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 204-es és 205-ös. Ki támogatja őket? Ki ellenzi őket? Elfogadtuk őket. ...207-es, 206-os kiesik. Kettes módosító mellette. Ellene. Elutasítva. Hármas mellette. Ellene. Elutasítva Négyes mellette. Ellene. Elutasítottuk. Az ötös és hatos. Ja nem. Ötös, hatosról mégis el kell szavazni mellettük. Ellenük tartózkodás elfogadtuk őket. A hetest már megszavaztuk a négyes kapcsán. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es és 10-es együtt. Ki támogatja őket? Ki az ellenző? Elutasítottuk őket. Elutasítottuk őket. tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es és 13-as együtt, mellettük, ellenük, elfogadtuk őket. 14-es mellette, ellene, elutasítva. 15-ös, 16-os megegyeznek mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk őket. 17-es mellette, nem, elnézést. A 17-esről nem szavazunk. 18-as mellette, ellen mégis csak 18-as mellette, ellene elfogadtuk, 19-es, ha elfogadtuk a 18-ast, akkor nem szavazunk róla, jó? P kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, eltérhetünk a 22-esre, mellette, ellene tartózkodás elutasítva 23-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Q kompromisszum következik. Kell itt meg külön is szavazni? Vagy részenként? Első rész mellette, ellene elfogadtuk. Második rész mellette ellene ez úgy tűnik, hogy elutasítottuk ezt második részt. Ha akarják, erről részedjük második rész Lezárom a szavazást a második részről. Igen, elutasítottuk. 24-esről nem szavazunk, a 25-6-osról sem, 28-osról sem, R kompromisszum mellette. Ellene. Ellenőriznünk kell az R kompromisszumról a szavazást. Ecco, io sono mancati molti voti fin dall'inizio. Na, kezdjük a szavazást. A 24-es nem hagytunk ki valamit? Nem. Lezárom a szavazást. Az eredménye az, hogy egy szavazattal elutasítottuk az R kompromisszumot. Hm. Akkor a 29-esről, 30-asról most szavaznunk kell mellette. Ellene e kettőnek. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk. De ellenőrizzük. 29-es, 30-as szavazógéppel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk őket. Harminc egyes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette. Ja, nem, 32-esről nem kell szavaznunk. S kompromisszum mellette. Ellene Tartaszkodás elfogadtuk. És akkor most rátérhetünk a T kompromisszumra. Ki támogatja a T kompromisszumot? ellene. Tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük. T. Lezárom a szavazást. Egy szavazattal elfogadtuk. Most a 42-es jön. Mellette ellene e, elfogadtuk. 43-as mellette ellene elutasítottuk. U kompromisszum mellette ellene ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást az U kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 44-es, 45-ös, 46-os, együtt szavazunk róluk, ki támogatja őket? Ki nem? Megint ellenőrizni kell sajnos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy szavazattal elfogadtuk őket. A 50-es mellette. Erről nem kell szavazni, mondják itt nekem. De elutasítottuk az út, mondja az elnök. mivel az emberkezdést töröltük, ezért ez akkor is kedükké válik, hogyha az út egyébként elfogadjuk. Akkor nézzük az 52-es mellette. Ellene. Elutasítottuk ellenőrzést kérnek. Jó, 52-es géppel. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az 52-est. 53-as mellette. Ellene elutasítottuk. 54-es mellette, ellene, elutasítottuk ezt is. V kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Akkor most átmegyünk az 59-esre mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. W mellette, pont, pontosabban két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, ezt is elfogadtuk, mondja az elnök. 60-asról nem szavazunk, és a következőkről sem egészen. 67-es mellette, ellene, elutasítva. A 67-es, 68-os megegyeznek. Akkor 69-es. 67-68-os. Mellettük még, még egyszer. Mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk őket. És így a 69-esről akkor nem kell szavazni. Hetvenes mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizni kell elektronikusan is. Megnyitom a 70-esről a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk. Hetven egyesről nem szavazunk, 72-es mellette, ellene, elutasítva. Y. Elnök úr. Tessék. Nem értem, hogy miért nem szavaztunk a 71-esről, illetve nem értem, hogy miért válik fogyottál, hogyha a 70-est megszavazzuk. Ez két olyan szöveg, amelyek nem zárják ki egymást, a 71-es csak kiegészíti a 70-est, ha a 70-est elfogadjuk, az nem áll ellentétben a 71-essel, nem értem, hogy akkor a 71-est miért esik ki. Is not non-incompatible. Non... Nem inkompatibilis a kettő. Gualtieri úr arra kérte hát engem, hogy szavazunk mégis a 71-esről. De itt nem ez áll, de én elfogadom az érvelését. Kicsit nézzük meg még egyszer. Sí, egyszerűen. Non c'è incompatibilità. Non c'è incompatibilità, è un errore, sì sì, certo. Igen, ez hiba valóban itt a szövegben, a szavazólistán. Ezek nem inkompatibilisek, tehát szavazhatunk a 71-esről. Ki támogatja a 71-est? Többség. Hát, hát mellett ellene elfogadtuk. Hol voltunk? A 72-esről? Azt szavaztunk? Igen. Mm, a biztonság kedvéért még egyszer szavazunk a 72-esről, mellette ellene elfogadtuk. Y kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Mit fedez le? A 73-as, 74 est 75 est egészen a Z-ig megyünk. Z-ről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 78-as 80-as így okafogyott, 59-es is. És akkor jön az áró szavazás. A 81-esről Kaltyéri úrnak nagyon jó megjegyzései vannak, mindent észrevesz. 81-esről kell szavazni. Igen, a sok kedük szó megzavarta, 81-esről kell szavazni. Erről is van szó? Igen, igen. Kell szavazni a 81-esről. De a hát 78-asról azért nem szavaztunk, mert az ét megszavaztuk. Tehát akkor mi a teendő? Jó, szavazzunk. 81-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 81-esről. Ha mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. Akkor most jön a zárószavazás. Ezt eleve géppel csináljuk, megnyitom a szavazást. Népszerinti szerinti szavazás. Ha mindenki szavazott, akkor még nem szavazott mindenki. Lezárom. Elfogadtuk. 12 4 ellenében 7 tartózkodással. Jó, akkor ezt a szavazást is letudtuk. Még van egy-két rövidebb szavazásunk hátra. intézmény Jó, akkor most az átláthatósági nyilvántartásról származunk. Eh, a kompromisszum mellette kérem, tartsák fel a kegyőket, eh, ellene tartózkodás elfogadtuk. A kettes eh, okafogyottá válik, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy áttérünk a hatos módosítóra. a jelentéstevő módosításával. Akkor mellette ellene tartózkodás elfogadva. hetes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk kilenc mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, azt hiszem. Tízes mellette ellene elutasította, elutasítottuk 11, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12. Vélandúr mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14 villant mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15 Söplin mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16 Hefner mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 18 mellette ellene Elfogadtuk, azt hiszem. Akkor ellenőrizzük, mert nem vagyok benne biztos. Megnyitom a szavazást. 18-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 19 mellette ellene elutasítottuk. Huszas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 21. Itt több ról is van szó, vagy nem? Tehát 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás 25-ös jön most mellette ellene tartózkodás azt hiszem elfogadtuk. De vizsgáljuk meg újra, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. E, 26 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 27 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 40-41 amely a C kompromisszumban is benne volt, tehát akkor 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43, ezt a C már lefette, jön a 44, ezt vissza vonták, tulajdonképpen én vontam vissza, 45 mellette ellene tartózkodás elutasítva 46, mellette ellene tartózkodás elutasítva 47, mellette ellene tartózkodás No, akkor elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva. 48 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49 nem okafogyottá válik 50 mellette ellene tartózkodás elutasítva. az E, a 45-öst kérem szépen ismételjük meg, mert olyan gyors volt, hogy az mellette és ellene egyszerre szavazott. Csak a 45-öst kérem. Jó, rendben. Hogyha a többiek egyetértenek vele, nekem nincs kifogásom ellene. Tehát akkor elektronikusan szavazunk. 45-ös, megnyitom, Lezárom. Elutasítva. Tehát akkor most az egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk egyhangulag. Gratulálunk az előadónak. Kilencvenes szabály. Ez a David Martin jelentés. Nos, akkor szavazunk. az én információm szerint, a szavazólistán legalábbis ez van, visszavonta a jelentéstevő az egyet. Akkor jön a négyes, mellette, ellene. Hát ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a négyes módosítóval kapcsolatban. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Most jön a kettes, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös. Nem. A hármas jön mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tehát akkor nem szavazunk a hatosról, és akkor a záró szavazás az egész jelentésről. Valaki szeretne valamit mondani? Jó, tehát akkor név szerint szavazunk. Nem, hanem a záró szavazás következik az egész jelentésről. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk 23 szavazattal egyel szemben egy tartózkodás. Gratulálunk Mártin úrnak. Most akkor vége. Uh-huh. És már is dél van. Kérem a kollégákat, kérem kedves kollégák, ne menjenek el, maradjanak itt. Hiszen egy meghallgatás jön Weiler professzorral. Ne, mar- ne hagyjanak itt engem egyedül. Európa jövőjéről lesz szó. Ezért döntöttünk a meghallgatás mellett. Kérem, kedves kollégák, maradjanak! Azt kértem, hogy ne menjenek el. Allora, riprendiamo i nostri Nos, akkor folytatjuk a munkát. Hát nagy késésben vagyunk, és nyilvánosan szeretnék bocsánatot kérni Weiler professzor úrnak, akinek kint kellett várakoznia, de elmagyaráztam neki, hogy három nagyon fontos jelentésről szavaztunk, épp ezért nem tudtunk, nem tudtuk ezt a folyamatot abba hagyni. Ez egy meghallgatás, nyilvános meghallgatás, amit már régóta szerettünk volna, Európa jövőjéről lesz szó. És úgy gondoltuk, hogy hogy az el, lehetséges forgatókönyvekről fogunk beszélni. Van egy jelentés, amely Európa stratégiai választásairól szól a jövőt illetően, egy új paktumról van szó, és egy Weiler professzor, az Európai Egyetemi Intézménynek az igazgatója jött el, aki tulajdonképpen nagyon jól ismeri ezt a témát. A Harvardi Egyetemen, a Zsammone Intézetben is professzor, és és az New Yorki Egyetem jogi fakultásának a Jean Monnet professzorra. És az ügyvédek tanácsadó bizottságának is tagja. Fél kettőig tarthatjuk ezt a meghallgatást tehát másfél órában. Két része lesz ennek a meghallgatásnak. Az első részben Weiler professzor fog bevezetőt tartani. Parancsoljon. Köszönöm szépen, e- e- elnök úr, hölgyeim és uraim. Nem tudom, hogy kellene éreznem magamat, hogy mint Dániel a, az oroszlánok között, vagy mint egy oroszlán Dániel mellett, de minden esetre az európai demokráciáról szeretnék itt beszélni, és minden tőlem tehetőt megpróbálok. Azzal szeretném kezdeni, hogy felvetem azt a kérdést, amely régóta kísérti az Európai Parlamentet. 1979-ben volt az első közvetlen választás, és nagyon alacsony volt a részvétel, rasszvatal, alacsonyabb, mint a tagállami választásokon, és senki sem értette, hogy miért nem érdekelte jobban a választókat ez az újfajta választás. Azt a választ találták rá, hogy miért akarnának az emberek szavazni, ha az Európai Parlament ilyen korlátozott hatalommal rendelkezik. És azt jósolták, hogy amikor az Európai Parlament hatalma megerősödik, akkor a választóknak az érdeklődése növekedni fog. Mert eh, ha, ha valóban hatásköre lesz, akkor érdemes lesz szavazni. De továbbra is az a kérdés késírti az Európai Parlamentet és az európai demokráciát, hogy 1979 és 2009 között az Európai Parlament hatásköre drámai módon növekedett, és jogosan is, mégis a választáson való részvétel csökkent. Az utóbbi, a legutóbbi választáson során, során 2009-ben fele a szavazóknak, a fele jelent meg a 79-eshez képest. Tehát, hogy durvábban fogalmazak, minél nagyobb hatalma volt a parlamentnek, az Európai Parlamentnek, annál kevésbé érdekelte a választókat. Nagyon sok magyarázatot hoztak fel. Az egyik tipikus magyarázat az volt, hogy jobban meg kell ismertetni az Európai Parlamentet az emberekkel. De ez a hamis marxi tudatosság alapján történik. Az embereket kell megváltoztatni, szokták mondani, hogyha csalódást okoznak nekünk. De szerintem az emberek bölcsek. Épp ezért egy alternatív magyarázatot szeretnék itt bemutatni. A demokrácia közepén, szívében van választási lehetőség hogyha megvizsgáljuk a demokratikus rendszereket, mindegy, hogy most a, a francia elnöki rendszer, vagy az olasz, vagy a német, nagyon különbözőek. Mégis van két jellemzőjük, amely minden demokráciát jellemez, és hogyha ez a két jellegzetesség nem létezik, akkor nehéz meggyőzni az embereket arról, hogy tényleg demokratikus folyamatokról van, folyamatról van szó. Amikor a szavazók szavazni mennek, akkor úgy fogják föl magukat, mint akik arról szavaznak, hogy ki fog kormányozni, és B, bizonyos fokig arról is szavaznak, hogy hogyan kell kormányozni. Hogyha ezt a politikatudomány nyelvére fordítjuk, az az elszámoltathatás hatóság és a képviselőségnek az elve. Amikor szavazni mennek el az emberek, akkor a gazembereket, a gazemberektől meg akarnak szabadulni, tehát egy új kormányt akarnak. Más embereket akarnak a kormányban és azt szeretnék hinni, hogyha elegendően, elegendő számú szavazó szavaz, épp úgy, ahogy mi, akkor befolyásolhatja az ember a politikát. Tehát, hogyha például közép-bal, közép többség van a kormányon, akkor a politika is ilyen középbal irányt fog mutatni. Hogyha jobb közép többség van a parlamentben, akkor a politika is jobb közép irányt mutat az emberek értik a koalíciókat, ez nem közvetlen lefordítása a szavazók politikájának, de ezekkel az elvárásokkal szavaznak. Úgy gondolják, hogy a szavazatommal megváltoztathatom, hogy ki irányítja az országot, és valamilyen módon alakíthatom a politikának a formáját is. Európát úgy építettük föl, és ez nem egy összeesküvés, és ez nem, nem a húsos fazék körül való gyülekezés, hanem ez az intézményi struktúra lelkét jelenti. Ez egy olyan ősi elve a demokráciának, amelynek fontos léteznie az, ember, az Európai Unió polgári életében a, ha elegendő szavazat van egy bizonyos irányban, akkor úgy gondolná az ember, hogy ki tudják dobni a gazembereket. De Európa nem ilyen módon épült föl. Persze sok olyan funkciója van, amilyek a hagyományos funkciók. Tulajdonképpen ez egy kormányzás kormány nélkül és hogyha például a bizottság elnökét tekintjük, aki nem miniszterelnök, mégis nagy befolyással bír, akkor azt látjuk, hogy nagyon távoli kapcsolat van a között, hogyha az Európai Parlament mellett szavaznak, és, ki, és akkor ki lesz a bizottságnak az ellen, elnöke. Tehát e, igazából az elszámolthatottság elve nem érvényesül. Amikor az emberek szavaznak a parlamenti képviselőkre, akkor nem érzik, hogy arra szavaznának, hogy ki fog kormányozni, vagy pedig megszabadulnak azoktól, akik rosszul kormányoztak. Mindannyian tudjuk, hogy az újraválasztásnak az elve nem alkalmazható az, e az Európai Parlamentre. Hogyha valaki a szívére teszi a kezét, akkor nem igazán tudja azt mondani, hogy az európai parlamenti választások során az újraválasztás nem attól függ, hogy mit, milyen munkát végeztek az előző időszakban. Ezen kívül nincsen olyan tudományos tanulmány, amely azt mutatná, hogy rendszerbeli összefüggés van az Európai Parlament többsége vagy pluralitása, mindegy most, hogy közép vagy jobb, és a az Európai Unió politikai irányvonala között. A szavazók az európai parlamenti választások során ezeknek a szavazásoknak az eredménye nem fogja befolyásolni az európai politikákat. Ez egyszerűen tudományosan bizonyított. Nem lehet kapcsolatot találni a kettőz között. Jó, a szavazatok ott vannak, hogyha sokan szavaznak valami mellett, de nem lehet azt mondani, hogy ha jobb-közép nyer, akkor az utóbbi évben a jobb-közép befolyásolta a politikát Európában. Épp ezért az emberek bölcsen döntenek, hiszen amikor az európai parlamenti képviselőkre szavaznak, akkor nem érzik, hogy azokra szavaznak, akik majd kormányozzák az Európai Uniót, vagy pedig ők alak alakítják az európai politikai irányát. És mint tudják, az európai parlamenti választások tulajdonképpen újra nemzeti választások formáját ölti fel, tehát kifejezik a saját országában lévő kormányról a véleményüket ezzel a szavazással. Lehet, hogy ez megváltozhat, és méghozzá ennek komoly következményei lennének, attól függ, hogy mit tettek a legutóbbi választások szám, szempontjából. Hiszen már ezek a gondolatok régóta ismertek, de tudják, amit az olaszok mondanak, hogy nove parlana uno fa. Tehát szavakban könnyű beszélni a dolgokból. Tehát vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a most elkövetkezendő európai parlamenti választásokon közvetlenül E, az állampolgárok megszavazhatják az e, Európai Bizottság következő elnökét is. Nos, hát ez azért egy hazárjáték volt, elfogadta e, a többi frakció is, mindegyik frakciónak van jelöltje, és a már elkezdődött választási kampány során, amiről majd beszélek még, nem olyan lesz minden, mint az előző választások során, hanem azt mondták a választóknak, hogy az a csoportosulás vagy párt, amely megnyeri a választást, és aztán egy másik kérdőjel is felmerül lesz, hogy, hogy minek alapján fogjuk dönteni, hogy ki nyerte meg. Nos, tehát az a párt fogja a, a bizottság elnökét is adni. Ennek mi a jelentése, jelentősége és mik a kockázatok? Először is ez egy vízválasztó, méghozzá egy érdekes vízválasztó, mert anélkül történik meg, hogy változtattak volna a szerződésen. És ez azt jelenti, hogy ez egy jelentősebb lépés, mint az alkotmányban javasolt változtatás. Ez az európai demokrácia számára többet tesz, mint bármilyen más kezdeményezés, például a halott elvetett alkotmány sem tett ennyit. Ugyanis ez lehetőségként egy választást vezet be, tehát hogy beleszólhatnak az európai választási rendszerbe. De a demokrácia politika nélkül nem eh, demokráció. Az anyaság és az almás lepény, a szubszidaritás és mindez függetlenül attól, hogy, hogy hisz e most a munkanélkül, vagy foglalkoztatottság kérdésében e, és a többi. E, ettől függetlenül most először lesz választási lehetőség nem azt döntik el, hogy, hogy ki fog bennünket kormányozni, mert nem mondhatják, hogy nem lehet a francia elnök, vagy az olasz elnök, stb. Mégis a bizottság elnökének azért van befolyásos szerepe, és szimbolikus értéke ennek a pozíciónak. De nagyon sok félre sikolhat. Először is lehet, hogy ez csak szépségverseny formáját ölti. ugyanis jelölteket választ az elnöki posztra, ugyanakkor a politikák között nem választhatnak. Nagyon sok függ a média, médiától. Tehát Schulz és Juncker uraknak újra fel kell tenni azokat a kérdéseket minden nyilvános fórumon, hogy ha önök mellett szavaznak, és nem a másik jelölt mellett, akkor ez hogyan fogja befolyásolni Európa jövőjét tehát rá kell kényszeríti őket arra, hogy megfogalmazzák azokat a politikai különbségeket, és azt a politikai irányvonalat, amely Európát fogja majd alakítani. Nyilván ők mind a ketten nagyon jó képességű politikusok, de azt kell bizonyítaniuk, hogy az önök megszavazása hogy fog változtatni Európa következő öt évén. Ha ez nem történik meg, akkor csalódást fognak okozni olyan lesz, mint egy szépségverseny, amely nem igazán jelent, jelent valóban értelmes politikai választási lehetőségeket. Ezen kívül eredményt is kell felmutatniak. A bizottság elnökének a hatásköre korlátozott, még a bizottságon belül is, hiszen ez egy testület. Tehát a jelöltek csak akkor fognak eredményt produkálni a programjukban, hogyha hajlandóak azokat a hatásköröket felhasználni, amely a szerződés szerint rendelkezésükre áll, hogy a, test, a biztosok testületét ennek megfelelően alakítsák. Különben nem lesznek képesek teljesíteni azokat az ígéreteket, amelyeket megtesznek Európa jövőbeli politikai irányvonalát illetően. Nagyon fontos kérdés. nekik az Európai Parlament támogatását is élvezni kell. Ugyanaz a pluralitás vagy többségben, mint ahogy az elnököt választották. Remélem elhiszik nekem, hogyha ezek a feltételek érvényesülnek, akkor egészen más Európa lesz, mint az eddigi. Ugyanis a bizottság elnöke, akit közvetlen módon az emberek választottak meg, egy olyan programon, ami jelent valamit, tehát nem csak az anyaságról és az almás lepényről beszél, és egy olyan bizottsággal dolgozik együtt, amely Európát ebbe az irányba viszi el, és az Európai Parlament pluralitása és a többsége is ugyanezek mellett kötelezi el magát. Európában ugye van ellenőrzés is, hogy a, a politikusok munkáját illetően. Tehát fékek és ellensúlyok is vannak. De most akkor mi lehet itt a buktató? hogy nem figyelnek a választók. Nem tudom, Solc óra, amikor Görögországban és, vagy Portugáliában kampányol, akkor figyele a, a választók köre. Nagyon függ a médiától is, és a kampánytól. Az egyes és a kettes összefüggenek. Lehet, hogy nem fog növekedni a szavazók száma, akkor a választások legitimitása csökken, és a tanácsra nevezedő nyomás, eh, hogy a parlamentet követik, az is csökken, és lehet, hogy nem választanak jelöltet. Ha viszont növekszik a eh, jelentősen, nem két-három tizedes ponttal, hanem eh, jelentősebben növekszik a, vazató, a szavazók száma, akkor ezt nehéz lesz megtenni. Harmadik dolog, valószínűleg vagy lehetséges, hogy egyetlen párt sem fog egyenes többséget nyerni. Hát akkor ki lesz a nyertes? a parlament elég ügyes lesz ahhoz, hogy egy megfelelő jeleltet biztosítson az elnök számára. Én azt jósolnám, hogy a választók száma növekedni fog, nem azért, mert a pártok aktívabbak voltak, hanem az Európa ellenes szavazás miatt, szavazat miatt. Ugyanis ez a szavazat eh, növelni fogja az érdeklődést a eh, választás iránt, és a, a eh, pártok azok erősebben tudnak kampányolni Európa mellett látjuk már is, hogy a kampány intenzitása a választási folyamat során sokkal erősebb, mint 2009-ben volt. Ez pedig azt jelenti, hogy lényegesen több szavazó fog elmenni szavazni. Végezetül egy nagyon mély kérdést szeretnék felvenni, felvetni. Európa készen áll-e arra, hogy a bizottság jobban átpolitizált lesz? Korábban a bizottságnak az önképe az volt, hogy Európa nevében beszél, hogy nem, idő, nem pártpolitika mentén, vagy ideológiáik mentén végzi a munkáját, hogy legitimitása a hozzáértésétől és a munkájuk eredményétől függ. Tehát amikor megválasztanak, vagy megválasztottak, kiválasztottak egy politikust, hogy a bizottságnak az elnöke legyen, akkor tulajdonképpen levetette korábbi politikai kabátját, és inkább olyan volt, mint egy író, bíró. E, tehát azt mondta, hogy én most már nem kereszténydemokrata, liberális vagy szocialista vagyok. És a bizottság egész etosza az volt, hogy nem politikai testület és még a miniszterek tanácsa is azt az ejtoszt tette magáévá, hogy nem politikáról van szó. Angela Merkel nem azért ment oda, mert a demokrata, hanem mert Németország és Európa érdekét képviselte. Tehát itt nem pártpolitikáról van szó. Tehát az Európai Parlamentnek a jelenlegi kísérlete tulajdonképpen egy vízválasztó, mert hogyha sikerül neki az, hogy a tanács valóban követi a parlamentet, hogy a, a bizottság elnökének a választása nem szépségverseny, hanem valóban Európát majd elviszi egy irányba, és hogy támogatja őket a bizottság biztosok testterülete és az Európai Parlament pluralitása, ez felveti azokat a kérdéseket, hogy készen vagyunk-e egy ilyen átpolitizált Európába, hogy meg akarjuk-e fizetni a demokrácia árát. Ez azt jelenti, hogy nagyon más Európa lesz, mint amit ma ismerünk. Köszönöm szépen. Grazie, professor Weiler. Eh, adesso... Köszönöm szépen, Weiler professzor. Köszönöm azt is, hogy ilyen konkrét volt az előadása, nagyon nagy érdeklődéssel hallgattuk. Most pedig Emmanuel Lidis eh, professzornak adom meg a szót, a European Policy Center képviseletében. Ő készítette el azt a jelentést, amit már említettünk, új paktum Európa számára. Sajnos a két másik kollega, akit eh, meghívtunk, eh, Fischer és Schäfer urak nem tudtak eljönni, Emanuelidis úr előadása után, tehát megnyithatjuk rögtön az eszmecserét, megvitatjuk ezt a két előadást, illetve a jelentést. Emanuelidis úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az AFKO bizottságnak, szakbizottságnak, hogy meghívtak, hogy beszéljek potenciális stratégiai irányultságról, a jövő Európájáról. Amit én mondok, az is illeszkedik az előző előadáshoz, de egy kicsit messzebbre fogok tekinteni, túlmutatóan az európai parlamenti választásokon, és megpróbálok olyan potenciális alternatívákat felvázolni, amilyen irányban a következő években, a következő ciklusban elmozdulhat az Európai Unió. Amiről beszélni fogok, az egy nagyobb projekt része, ennek a címe volt Új Paktum Európa számára, 11 alapítvány készítette ezt el. Megpróbáltunk potenciális stratégiai opciókat kidolgozni, nem forgatókönyveket, hogy mondjuk hol lesz majd az EU 10-15-20 év múlva, hanem mit alternatívákat dolgoztunk ki. Ezeket megvitatjuk önökkel is, és másokkal is 40-50 ilyen rendezvényünk lesz. 60 országban, Söpfrin úr Budapesten szervezte az egyik ilyen rendezvényt, néhány hete Budapesten. Tehát azután a következő szakaszban kidolgozunk ajánlásokat, megint csak a stratégiai opciók kidolgozásában résztvevőkkel együtt. A következő néhány percben ezeket az opciókat szeretném kicsit ismertetni leírni, és politikai távlatokba helyezni őket. Azaz az öt opció alapján milyen irányba mehetünk. Mi is ez az öt opció? Azzal kezdeném, hogy kicsit elgondolkozom azon, hogy hol is, hol, hol is tart az Európai Unió, milyen állapotban van. Azt hiszem, hogy jelenleg nagyon pont, nehéz pontosan meghatározni, hogy hol is tartunk. Talán 15-20 év múlva visszatekintve lehet majd értékelni azt, hogy ez az időszak, ez az utolsó 5-7 év, a válság, mit jelentett az európai integráció számára. Még nem világos, hogy az európai integráció megerősödött-e a válság hatására, még a munka vár ránk, még mindig nagyon volatilis a helyzet, és nagyon sok járulékos kárt okozott a válság, ez nem hetek, hanem évekre szóló program lesz. De nyilvánvaló, hogy 2012 nyára óta, amióta az Európai Központi Bank fellépett, sok minden történt, szisztematikusan szerint jobb a helyzet. Azért használom ezt a szót, mert hogyha Görögországra, hazámra gondolok, akkor azt mondom, hogy ha azt mondanám, hogy jobb most a helyzet, mint 2012-ben, akkor azt mondják, hogy viccelsz, borzasztó nagy a munkanélküliség, el, el, nincsen jövedelmem, és akkor most te jössz, és azt mondod, hogy jobb a helyzet, mint 2012-ben. De azért szisztematikusan, ugye nem robban szét az eurozóna, mégis azt kell mondanunk, hogy jobb a helyzet mint 2012-ben. Ezzel együtt nagyon sok a bizonytalanság. Nem világos, hogy az Európai Unió milyen irányba mozdulhat, mehet a következő időszakban és az öt stratégiai opciónak itt lehet szerepe. Megpróbálom ezeket gyorsan ismertetni, és lehetőleg objektíven. Ha elolvassák a jelentést, akkor természetesen a sokkal elmélyültebb elemzést tartalmaz ezekről. Az első opció is itt most sebességváltó elemzést alkalmazok. Ugye itt hát azt mondjuk, hogy vissza kell térni az alapokhoz, el kell ismernünk azt, hogy ami a múltban tettünk, az túl ambiciózus volt, az EU-nak soha nem szabad inkább elmozdulni egy mélyebben integrált unió felé, nem lesz soha gazdasági politikai unió, bármit is jelentsen ez, és egy ilyen új fordulatot kell vissza eh, végrehajtanunk. Lehet, hogy szükség van a tagállami hatáskörök erősítére, erősítésére, és arra kell koncentrálnunk, hogy ami a, a legfőbb kézzelfogható eredmény a belső piac. És ez az őszinte gazdasági, politikai unió, ezt nem fogjuk soha megvalósítani, ez, ez összeomláshoz vezethet, tehát ne koncentráljunk terméketlen hiú ábrándokra, hanem próbáljuk meg visszatérni az alapokhoz. A második opció, ez a konszolidált múltbeli eredmények megőrzését biztosító semleges opció, hogy az EU azért halad, hiszen az elmúlt években történtek dolgok, amelyek néhány évvel ezelőtt elképzelhetetlenek voltak, a gazdasági kormányzás reformja, azután egy én korlátozottnak hívom, egy korlátozott bankunió létrehozása. Tehát vannak eredmények, ezeket konszolidálni kell, és ehhez több időt kell adni, Európának is további reformra van szüksége, tagállami szinten is és nem most van az ideje annak, hogy túlzott ambíciókat kergessünk. A tagállamokban, akik ezt az opciót támogatják, azok úgy érzik, és azt mondanák, hogy Elég negatív az érzelmi hozzáállás az EU-hoz a tagállamokban, és hogyha ambiciózusabbak lennénk, az visszafelé sülne el, és rossz irányba vinne minket. Ne nyissuk újra a szerződéseket, ne próbáljuk megreformálni az intézményi struktúrát, ehelyett inkább koncentráljunk arra, amit output legitimacy-nek hív a politika, a tudomány, az eredményeket legitimáljuk. Tehát ez eh, a következő opció már egy, egy fok, sebességfokozattal magasabbra kapcsol, ez elismerjük, hogy nem múlt el a válság, nem hatékony, nem volt hatékony a kezelés, további integráció van szükség, el kell mélyíteni az integrációt, és erősíteni kell a demokratikus legitimációt a közvélemény szemében, és szükség van egy őszinte vitára. Ezt nem folytattuk le az elmúlt három 4 5 évben az Európai Unióról, nagyon sok döntés itt zárt mögött hoztak meg. Tehát előrelépésre van szükség, nagyobb ambíciókra, de anélkül, hogy új választóvonalakat hoznánk létre. Ez azt jelenti, hogy ha fel kell nyitni a szerződéseket, meg kell reformálni az intézményi kereteket, akkor ezt össze, az összes tagállam együtt tegye meg, konszenzussal, ehhez nyilvánvalóan kompromisszumok kellenek, és el kell kerülni azt, hogy új törésvonalakat hozzunk létre a magországok és az a periféria között. A negyedik opció, ez az igazi előrelépés, sokan ezt federalisztikus opciónak hívják, mi tudatosan a federal, federális szót nem használtuk a jelentésben. Itt egy gazdasági, politikai unióról lenne szó, most annélkül, hogy ezt konkrétan egészen részletesen kifejtenénk. Egy európai kormányzat jönne létre, ami megszolgálja, hogy így hívják, olyan jogalkotók országokkal, amelyek autonóm döntéseket hoznak, erősebbek, nagyobb hatáskör ellenek, ezek őszintén európai érdekeket követnek. Ez egy sui generis federalisztikus unió lenne, és a posztnacionális valuták, illetve a nemzeti érdekekért folytat küzdelem között egyensúlyt teremt, szupranacionális politikai struktúrával, amely még azon is tovább ment, amit Weiler professzor írt le, amikor arról beszélt, hogy az EP választásoknak milyen következményei lesznek. És van egy nagy különbség az előző három opcióhoz képest. Itt, hogyha nem minden tagállam kész arra, hogy így menjen tovább, hanem csak a mag a leginkább elszántak, akkor is el kell indulni ebbe az irányba. Még akkor is, hogyha létrejön egy Euróunió, egy eurószerződés, ahogy ezt egy csoport támogatja is. Az ötös az, hogy ugyan magasabb sebességre kapcsolunk, de más irányba. Ennek az opciónak a támogatói azt mondanák, hogy ez a hagyományos vita arról, hogy több vagy kevesebb Európát, ez már kimerült. Ha az előtt előbb említett opciókat végig gondoljuk, hogy egy visszafelé menjünk, vagy előre menjünk, ezek bizonyos fokig ugyanazt a logikát követik, amit a 3P-nek hívnék, personalizáció, parlamentarizáció, politizálódás, most ez, ez szimplisztikus megközelítés, ez túl egyszer, leegyszerűsíti a dolgot, ugyanis aki ezen az egyszerű logikán túl lép, az a nemzeti modellt akarja európai szintre emelni. Vannak akadályok, amelyek még évtizedek múlva is itt vannak, ugye nincs köztér Európában, nincs lingua franca, amivel 500 millió ember tudnak kommunikálni, plusz itt van a kérdés, hogy vajon tanácsos lenne-e az nemzeti modellt átmásolni európai szintre, amikor önmagukban ezek a nemzeti modellek sem tökéletesek, a választásokkal kapcsolatos aggályok is ezt húzták alá. Tehát vegyük inkább figyelembe a közvéleményt, próbáljuk meg jobban bevonni az embereket a politika alakításába, például több népszavazással, az alapjogok tiszteletben tartással, stb. más potenciális intézkedés. Ez lett volna tehát az öt opció. Térjünk vissza az alapokhoz, konszolidáció, menjünk előre ambiciózusan, vagy változ, vagy kevésbé ambiciózusan, vagy változtassuk meg az egész logikát. Nos, a jelentésünkből kimaradt valami a, az a politikai megközelítés, amiről most szeretnék röviden szólni. Hol is tartunk most? Én most nem kívánok politikai preferenciákat megfogalmazni, ez nem az én dolgom, politikai elemző vagyok. Ezt az említett opciók körébe ágyazom azt, amit elmondok nem világos, hogy világosá tenni, hogy milyen irányba akarunk elmozdulni. A második opció, a konszolidált, az eredmények megőrzésére alapuló opció, az egyes opció az alapokhoz való visszatérés kapcsán a nagyobb nemzeti hatáskörök felé elmozdulást, ezt nem támogatja a többség. Egy alapvető nagy mely minőségi változást, ez sem kapna többséget. Tehát úgy tűnik, hogy a kettes opció a konszolidált, az eredményekre alapuló továbblépés az, ami többséget kaphat. Ne értsenek félre, itt az egységes eh, bankszanási mechanizmusról is megszülethet a konszenzus, talán eh, megreformálhatják a szerződést, tehát még ebben az opcióba is belefér némi elmozdulás, de azért túl sok minden nem eh, történik. Ha megnézzük, hogy az Európai Bizottság a blueprintjében, ebben az alapdokumentumban mit kért, a Hermanson Rompoy által vezette munkacsoport olyan jelentéseket fogalmazott meg, amik eltűntek. Most már nem beszélünk az egységes európai betétgaranciáról, a foglalkoztatási garanciáról, a bankok feltőkítéséről, stb. Mindez is afelé visz minket, hogy a múltbeli eredményeket konszolidáljuk, mert a tagállamok nem akarnak tovább menni, félnek attól, hogy kinyitják Pandora szelencéjét egy új konventtel, egy új szerződéssel. És félelem van a tekintetben is, hogy mibe kerülne ez a konszenzus, hogy 28 tagállam kormány megegyezzen a szerződés módosításáról. Azután van félelem, hogy nem sikerül a ratifikáció, és ebből egy nagy nagy dráma alakul ki. Vannak félelmek azzal kapcsolatban, hogy bizonyos tagállamokban hogyan, milyen eredményt hozna a referendum. De azért a reform motort valahol egy kicsit tovább kell működtetni, tovább kell menni, és hogyha például azt eh, Chastert eh, hamilton hallgatjuk, eh, aki a szerződés változtatásáért küzd. Nos, ennek a folyamata inkább érdekes, mint maga a tény, hogy hogy változik a szerződés. Tehát van azért reform, törekvések, de az elmúlt években ugye mindig az a célkitűzés, hogy időt nyerjünk, hogy legyen idő a reagálásra, hogyha túl nagy a nyomás, és legyen elég idő a döntések meghozatalára, amikor többre van szükség. És most vége felé közeledve igen, szerintem többet kell tennünk, megtanulni kell a múlt hibájaiból. Amikor például az eurót létrehoztuk a 80-as, 90-es években, nem volt elég politikai akarat, hogy ennél messzebb menjünk. Megvan annak a kockázata, hogy a történelem majd ismétli magát, hogy nem tanultuk meg, nem vontuk le a tanulságokat. A legnagyobb kihívás a fragmentáció, ha egy szóra akarnám ezt redukálni, valaki polarizálódásnak hívja, én fragmentálódás szolidaritásnak hívom ezt az EU és polgárai között. A polgárok hátat fordítanak Európának, aztán a gazdaság területén a tagállamok közötti fragmentáció, növekszik a heterogenitás, még az eurózónán belül is nőnek a gazdasági különbségek. Azután fragmentáció az államok között, növekvő bizalmatlanság az államok között, és még a társadalmak között is. Ezt néhány évvel ezelőtt elképzelhetőnek tartottam volna, ezt a mindenki egymást hibáztatja dolgok, és azután természetesen itt van a szociális fragmentálódás, a nagy különbség a gazdagok és szegények között. És éppen ezért bár a az általában az Európa ellenesek malmára hajtom talán ezzel a vizet, de szerintem a sima konszolidációnál nem nagyon lehetünk ambiciózusabbak. A kérdés az persze, hogy milyen, mennyire legyünk ambiciózusak, ma is ezért vagyok itt, hogy erről beszéljünk, hiszen ahogyan kezdtem, mindenek az alapján fogunk majd tovább dolgozni az új eh, Paktum Európa számára projekten, ezért vagyok itt, és ezért örömmel várom az eszmecserét önökkel. Köszönöm szépen mindkét professzorunknak az előadásokat, és hogy bevezették a vitát. Söpflin úr jelentkezett elsőként, parancsoljam. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm mindkettőjüknek az előadásokat. Nagyon tetszett Weiler úr okfejtése, és az, hogy a választásra koncentrált, mint a demokrácia lényegére. Azt hiszem ezzel mindannyian egyetérthetünk. Én ezt tovább vinném valóban azt is el kell, hogy fogadnunk, hogy az európai politikában ez nem érvényesül. Mindkettőjükhöz szeretnék öt pontban kérdést, megjegyzést idézni. Valóban a kollégúrral már Budapesten vitáztunk erről. Talán egyetértenek azzal, hogy a legitimitás csökkent. Az európai politikai erők legitimitása. Véleményem szerint ráadásul a, az országban való gondolkodás is erősödött. Mindegy, hogy populistának vagy extremistének nevezzük, extrémistának nevezzük, de még ezek az erők is demokratikus keretek között működnek, és nagyon sok a betöltetlen vágyálom, és talán még nem jött el a demokrácia vége, de egy kicsit ebbe az irányba tartunk, és egyre több az újraelosztásban az igazságtalanság, ez tűrhetetlen egyre többeknek, a különböző nemzeti társadalmak egyre szélesebb rétegeinek, és sok mindenért lehet, hogy tévesen, de Európát vádolják. Weiler úr beszélt arról, hogy hogyan alakul majd a választói részvétel. Hozzáfűzném ehhez, nem tudom, hogy Aloszava műveit ismerik-e. Igen. Akkor ismerik azt az érvet is, hogy a civil társadalom az NGO-k növekedtével, megjelenésével a politikai tér szereplői között egyre jobban eloszlik a hatalom. És ezért a jogalkotás presztízse is csökken, és azt hiszem ezt meg lehet szorozni, vagy hatványra emelni a mi esetünkben, hogy a mi jogalkotási munkánknak a legitimitása és becsülete meglehetősen alacsony. Az Európai Parlament, parlament a valóságban papíron egyre legitimebbé vált, valóságban viszont egyre kevésbé legitim. Talán költői kérdés az, hogy az európai poliszt, az európai politikai térséget miért nem akarják elismerni sehol? Én, én továbbra is azt mondanám, hogy azért, mert nagyon bonyolult. Polgárként, vagy akár polgári csoportosulásként írtó nehéz követni azt, hogy itt mi történik, mi miért történik, hol van az az európai demosz, amely ezt képes fogni. Ennek részleges magyarázata az is lehet, hogy túl nagy ez a polisz, tehát átfoghatatlan egy emberi agy számára. Az ír népszavazás idején is láttuk ezt, hogy az írek, de máshol is, nem érzik át azt, hogy mit jelent európai polgárnak lenni. Ez egy elvont fogalom a többség számára, Magyarországon mindenképpen. És valójában a választásnak nincs hatása az egyén életére. Utolsó gondolatom a bizottsággal kapcsolatos. Ugye Ön azt mondja, hogy a bizottság a politika fölött áll. Nem, ez eddig sem állt a politika fölött. Mindig is politikus volt a bizottság, csak nem mindegy, hogy hogy definiáljuk azt, hogy mi az, hogy politika. Ami engem is aggaszt az az, hogy a, a bizottság egyre politikusabbá vált a múltban, miközben továbbra is fenntartotta azt, hogy ő a politika fölött van, és technokrata nyelvvel próbálja álcázni azt, hogy politikusan elkötelezett Végül pedig az a véleményem, hogy az Európai Unió egész struktúrájára érvényes az, hogy preglobalizációs intézményi keretek között működünk, vagyis még mindig nem tudjuk átfogóan becsatornázni a világ, vagy legalább Európa valamennyi lehetséges inputját ide, és a, az úgynevezett soft power fennmaradásának az esélye ebben a globalizált világban egyre nehéz, nehezebb, látjuk most a Putyinnal való erőpróbánkat, csak a hard power érvényesül, jó lenne azt remélni, remélhetni, hogy a soft power is a jövőben is képes lesz eredményeket produkálni. Köszönöm szépen! Gualtieri kollégának adok szót. Köszönöm szépen. Nagyon izgalmasak ezek az előadások és felvetések. Manuelidis úrkal kezdeném. Szerintem igaza van abban, amikor azt mondja, hogy jelenleg a második politikai opciónak van legtöbb esélye, a van a lompoly folyamat, illetve a fiskális unióra építő jövőkép. Eddig ezt mindig szőnyeg alá söpörték, de talán mégis megvalósul, és nem szabad alulbecsülnünk azt sem, amit a bankunióval létrehoztunk. Az SRM mechanizmussal, ha sikeres lesz, az nagy eredmény. De tény, hogy egy még komplexebb politikai feltételesség mechanizmusa kapcsán, ugye tegnap itt volt a brit kormány képviselője, és világosá tette, hogy ö, a Labour egyedül maradt azzal, hogy ne legyen népszavazás az euróról, és látható, hogy a Cameron féle logika annyira szembe megy most Európával, hogy nehéz lesz megegyezni. De ha megkülönböztetjük a fő és legvalószínűbb szenáriót, a politikai lehetőségek egy csoportját, és megvizsgáljuk, hogy milyen tudatosság van a politikai szereplőkben, akkor talán egészen optimistikusan azt is elmondhatjuk, hogy az ön által ötösnek nevezett szenárió már meg is valósult. Vagyis, hogy Változnak az opciók, lehet, hogy részben a politikai kampánynak köszönhetően, amelyről Weiler úr is beszélt, illetve talán részben a, az EU-n belüli mechanizmusok belső ö, dinamikája miatt a Lisszaboni szerződésre visszavezethető okokból. Például ugye ide tartozik az is, hogy az AFKO bizottság az utóbbi másfél-két évben támogatta azt, hogy legyen minden pártnak egy csúcsjelöltje, aki a bizottsági elnökségre tör. Ez egy új folyamat és fontos változás. Lehet, hogy a szerződés változások csak egy időszakkal késő, később kezdik hozni a gyümölcsüket. Itt is ezt látjuk. És az, hogy a 77-es cikket újra fogalmaztuk, és most várhatóan nem az Európai Tanács fogja jelölteket megfogalmazni, hanem valóban a választásokon nyertes párt vagy pártcsoport, és utána konzultál majd másokkal a győztes. Tehát ez a fajta politizációja, átpolitizálása a jelenlegi mechanizmusnak, lehet, hogy visszatekintve majd egy jövőbeli történés szemében az a pont lesz, ahol megváltozott az irány, még hogyha ez részleges is egyelőre, de már a mostani választásokon is meg fog valósulni. Tehát ha, ha egyértelműen mondjuk középjobbos lesz a választás győztese, akkor középjobbos lesz a bizottság, a bizottság elnöke is, és én ezt most szocialistaként mondom ezt a példát. Tehát, hogyha minket támogat a választó, akkor ebből tényleg egy átpolitizáltabb, egy konkrétabb irányba tartó Európa lesz, és csökkenni fog a megszorítási politika, és így tovább. Tehát ezt nem csak a bizottság, hanem a parlament, a tanács és a bizottság együtt döntötték el. Eddig ugye, ha helyileg, vagy akár sok országban jobb-közép győztesek voltak, ebből még nem fakadt az, hogy jobb-közép lesz a politika iránya, valóban. Most azonban ez megváltozhat, és beszélhetünk arról, hogy az uniónak két kamarája van, amely tényleg egyre inkább úgy működik, mint két kamara, tehát egyfajta politikai irány érvényesül, egy olyan folyamat erősödik meg, amely egyébként már elkezdődött, ahogy Manulidis úr is elmondta. Az intézményi, politikai, belső uniós dinamika is tehát talán még inkább, mint ahogy ezt a maguk a politikai vezetők hinnék és tudnák, generálja ezt a változást. Merkel asszony néhány hónappal ezelőtt azt mondta, hogy soha nem megyünk bele abba, hogy ilyen kijelölt, kitüntetett jelöltek legyek, és most lám már elfogadta, tehát ez a belső dinamika áthangol embereket. És ez lehet, hogy elvezet oda, hogy tartalmi értelemben is a reformok tartalmát tekintve, illetve a konszolidáció mikéntjét és lényegét tekintve is egy politikaibb irány és ambíciózusabb reform erő valósul, vagy kap majd hatalmat. Tehát a bizottsági elnök posztjának átpolitizálása révén szerintem meg fog változni az Európai Unió működési logikája, és ez már, már jelenleg is érvényesül, bár még nem látszik annyira. Hogy a végére érek mondókámnak, Weiler úr sok problémára és gyakorlati kérdésre is rámutatott, amelyekkel majd meg kell birkóznunk, amikor megpróbáljuk ezt az átpolitizálást megvalósítani de izgalmas, ami történik. A tanács már is a 27-eknek vacsorát ö, rendez, ö, 27-én a, és a parlament is összehív mindenkit, ha tehát láthatóan a tanács próbálja nem elveszteni az ellenőrzést a folyamat fölött, és a választások után közvetlenül nagyon is konkrétan ki fog derülni, hogy most kapcsolat van a választási eredmény és a között, hogy hogy működik tovább az EU. Már is csomagban gondolkodnak a főképviselő, az, hogy a fő, az, e, az elnök, és közvetlenül a választások után tervezik már ezt majd bedobni, ezt az új csomagot, és ezt is már a választásokra való tekintettel kezdik kialakítani, és most ha azt nézzük, hogy melyik frakciónak lesz ö, több képviselője, hogy a kék vagy a piros oszlop lesz a, a nagyobb, ez jól megfoghatóvá teszi az európai polgár számára és a média révén a választást és talán a választások utáni időszakban még nagyobb lesz majd a választói részvétel vagy aktivitás emiatt. Tehát érdekes, izgalmas átalakulás tanúi vagyunk. Ez egy alkotmányos változás. Az Európai Unió lényegi működésére vonatkozó változás, és az Emalidis úr által elmondott ötödik opciónak felel meg. Köszönöm szépen. Most Brock, Bronsz úrnak adok szót. Köszönöm. Weiler úr azt mondta, hogy valamennyi demokráciában legalább két választása van a választónak, az, hogy ki kormányozza őt és hogyan. De lehet, hogy a választók egy harmadikat is szeretnének, és ezt előre hozni. A lehet, hogy a választók azt szeretnék, hogy egyáltalán kelljene szavazniuk az európai intézményekről. És jó lenne, hogyha lenne egy ilyen választás, és ebből azt fakadna racionálisan, hogy ne csak ne nőjön az EU és az Európai Parlament befolyása ha ki alacsony a választási részvétel, mint hogy 2014-ben ez volt, és állítólag, hogyha akkor lehetett volna bizottsági elnökökre szavazni, akkor nagyobb lett volna a részvétel. Egyébként emlékezzenek, csak volt itt egy jelölt, Madura úr, és ő azt képviselte, hogy a politikai pártok akaratának kell érvényesülnie. De két gond van ezzel. Nincsen közös európai választói tudat, nincsen európai demasz. Lehet, hogy van európai kulturális, azonban van ősi tudat és történeti tudat nemzetenként, de ez nem ugyanaz. A második gond pedig az, hogy nem is készítették elő még ennek a, a gondolatnak a képviselői sem annak megvalósítását. Ez egy ideológiai megfontolás. Mindenki, vagy hát önök itt több Európát akarnak, és nemrégiben egy olyan meghallgatáson voltam, amely állítólag nem politikai volt, és megkérdeztek ott ö, ö, akademikusokat, hogy mit tudnak az európai pártokról. És én is megkérdeztem azt, hogy tudnak-e arról, hogy most majd májusban állítólag a bizottsági elnököt lehet majd választani. Na, erről még nem hallottak, semmi másról sem, és erről sem. Azt se tudták, hogy ki a jelenlegi elnöke a bizottságnak. És azt kell, hogy mondjam, hogy az Egyesült Királyságban legalábbis nagyon sokan vannak így ezzel, akik egyik kérdést sem tudnák megválaszolni. A lányomnak van egy izgalmas története. Többször előfordult vele, hogy mit csinál a papád? Azt mondja, hogy az Európai Parlament képviselője. És akkor az mi a fene kérdezik tőle? Azt eszik vagy isszák? Lehet, hogy ez a média hibája részben, de vajon hogyan lehet a szavazatokat európai politikává és bizottsági elnökké lefordítani, hogyha ö, ö, nincs közös tér többség, és ignoránsan szavaz a szavazók többsége, mert csak nemzeti pártokat ismer, és európai pártokról nem tud, vagy nem akar tudni. De ha megtörtént a szavazás, akkor is gyakorlatilag nagyon sokan úgy érzik, hogy a sötétségben repülnek. Az európai parlamentre, ha szavaznak, sokan úgy érzik, hogy egy éjszaka alatt megváltozik minden. Amikor Papastamkos alelnök úr összeesett, akkor kiderült, hogy a szavazás során egy csomónak fogalma se volt, hogy éppen miről szavaznak, és ezt látta a választó is. Köszönöm szépen. Duff kolléga. Tulajdonképpen meglep a Spitzen kandidátok kísérlete. Tulajdonképpen ez működik. Legalább 15 év óta vitattuk ezt a kérdést. De ez nem fog megtörténni, mielőtt egy paneurópai európai szavazókörzet nem lesz 2019 előtt, de mégis ez egy jelentős lépés, mert a szövetségi pártrendszert erősíti. Martin Schulzot egy szocialista módon választották meg egy már le, rövidített listáról, de különösen Michel Barnier egy dinamikus kampányt vezetett, hogy, hogy Junkert ledöntse a posztról. Bárnyénak, itt megjegyzésként hozzáfűzöm, Barnier megér, megérdemli a helyét. Nos, ez mindegyik pártra nagy nyomást jelentett, mert a biztonságos, kényelmes parlamenti étel életből egy elnöki, sokkal rövidebb életre térnek áll. Hogy aztán mi lesz ez a minek az, mi lesz az eredménye ennek a politikai pártok számára, hát talán egy kicsit jobban felnőtté válnak. Azt hiszem, hogy Weiler úrnak igaza van, hogy a kulcskérdés az, hogy az új elnök új legitimitást élveze majd, amelyet Barozó úr nem élvezhetett. Tehát olyan helyzetben lesz-e, hogy a, a biztosok testülétét jelentős módon alakítsa. És ez nem csak a párt kérdés oldaláról fontos, hanem mert szimbolizálja azt a feszültséget, amely összeösközéshez is vezethet azok között, akik egyrészt a bizottságra szeretnék ráruházni az EU kormányzását, és azok között, akik ezt a szerepet az Európai Tanácsnak szánják. Ez a kérdés lesz a központi kérdése a következő konventnek, és ezzel a kérdéssel nekik foglalkozniuk kell. Akik szeretnék látni, hogy ez hogy fog kinézni, hogy a bizottság milyen lesz kormánykért, azok a Spinelli és a Bertelsmann e, alapítvány jelentéseit olvassák el az utóbbi két hónap idejéből. A harmadik megjegyzésem az, hogy sokkal nagyobb a különbség a között, hogy a demokráciát hogyan érzékelik és hogyan gyakorolják a tagállamokban, vagy a tagállamok között, mint ahogy ezt sokan gondolják. A választási törvény szempontjából, a régiók szempontjából, a népszavazás szempontjából, az alkotmányjog és gyakorlat szempontjából nagyon nagy a sokféleség a tagállamok között. Ugyanakkor ennek a sokféleségnek a méretén kívül egyre jobban érzik azt, hogy az államok mennyi mástól alkotmányos szempontból és politikai szempontból is mert most az ember megfogalmazhatja azt a véleményt, vagy akár közbe is avatkozhat, amit régebben olyan területekbe avatkozott bele, amit korábban a tagállami hatáskörnek, belső ügyeinek tekintettek. Hogyha például Renzi úrnak az új választási törvényét megvizsgálom, akkor nyilvánvalóan eh, a rendzi támogatók Olaszországban engem a véleményem miatt akár keresztre is feszíthetnek. Tehát az európai politika ettől dinamikusabb, eh, életképesebb lesz, mint sokan gondolnák. Összefoglalva, én úgy látom, hogy a legfontosabb döntés az eljövendő parlament számára az lesz, hogy össze akarják-e hívni a konventet, vagy nem. A szerződések nyilván megváltoznak a következő parlamenti időszak alatt. de az az időszak, amikor eléggé érettek leszünk ahhoz, hogy egyetlen szavazás, az egyetlen szavazás ügyében a konventet összehívjuk. mert talán eh, képesek leszünk egy megállapodást kötni a nemzeti politikai eh, rendszert illetően. Lehet, eh, hogy én ezt nem federálisnak hívnám, mint Janis. Köszönöm szépen. Még hárman szeretnének hozzászólni, hiszen szeretnék még a két előadónak is időt adni a az ő véleményük ismertetéséhez. Fél kettőig tarthatjuk ezt az ülés, Mankovics úr. Köszönöm szépen Weiler professzor úr és Emanuelidis professzor úr. A megnyitó beszédükben nagyon érdekes pont, pont, kérdéseket vetettek fel, és sok kolléga is reflektált ezekre. Azt kérdezték, hogy mi a vélemény az Európai Unióhoz, Unióról 2014-ben. Én megpróbáltam az országomat 20 éven keresztül az Európai Unió tagjává tenni, és én így elemzem a következő a, a helyzetet. Ez egy poszttraumatikus, sok válságot megélő időszak tíz év után következik, és azokat az ambíciókat jelzik, amely az intézmények legitimitását erősíti meg. Amikor a horvátoknak a megbékélésről, a szolidaritásról, a fejlődésről, a törvényekről beszélnek, akkor azt kérdezik tőlem, hogy jó, de ez számomra mennyivel jelent többet tehát szeretnék pozitív elemeket látni az én gazdasági és szociális nívómat illetően. Az, hogy az Európai Unió ról beszélünk, senki sem beszélt három tényezőről. A több éves pénzügyi keret egy nagyon fontos konszolidációs üzenet. És ezt nyilvánvalóan látni lehet. A második, a bővítést illetően Horvátország, Görögország ö, után elért egy olyan eredményt, amelyet nem hittünk volna el. A szlovén, a magyar, a szlovák, most egy horvát, és talán egy régi tagállami tag kerülhet említésre ez, ezt a légkört élünk, él, él, éljük meg. A harmadik a népszavazástól való félelem. ...2005-ben volt ez Franciaországban és Hollandiában. És épp ezért szeretnék elkerülni a, a népszavazásokat. Tehát ezért az Európai Parlamentnek és a politika pártoknak az a kísérlete, amit a politikai pártokkal kapcsolatban elfogadtunk, azok szeretnének arcot rajzolni ehhez a folyamathoz. Ez egy nagyon jó lépés, egy, a konszolidációhoz vezet. Ezek politikai döntések voltak, korábban, de most az elkötelezettség demokratikusabb, és épp ezért ennek a fő politikai pártokat jobban mozgósítani mozgosítani kell arra, hogy ezt a folyamatot megfordítsák. Azt hiszem, hogy a legfőbb európai pártok szerepe nagyobb, mint korábban, és remélem, hogy Vele eh, professzor úr eh, jóslása, hogy eh, most több szavazó fog az urnákhoz járulni, ez valóban megvalósul. Akkor az eredményeit is érezni fogjuk ennek. Grazie, grazie. Köszönöm szépen. Sorry. Yes, thank you very much. Thank you very much. Köszönöm Weiler professzor úrnak és Elmiridis úrnak nagyon hasznos és nagyon érdekes előadásokat. Azt hiszem, hálásak kell, hogy legyünk mindenért, amit sikerült elérni az európai integráció kapcsán. De ugyanakkor azt is értenünk kell, hogy valóban veszélyben van ez az Európa projekt. Teljesen egyetértek önnel, a kettes számú opció az öt opció közül a legvalószínűbb alternatíva, de ugyanakkor azt is mondanám, hogy ne forduljunk vissza de, vagy és nem tudunk tovább lépni anélkül, hogy tennénk egy nagyon fontos, tennénk egy nagyon fontos lépést, ez pedig az emberek bevonása, integrálódása, integrálása. A legtöbb európainak az a percepciója, hogy Európa, hát ez valahol máshol van, ez nem mi vagyunk. Ezért a legfontosabb az, hogy az érjük el azt, hogy az emberek magukénak érezzék Európát. Mi vagyunk Európa, ezt gondolják. Ez meg kell változtatni Európát. Tettünk már több lépést, a politikai pártokat rákényszerítettük arra, hogy álljanak elő programokkal, legyenek jelöltjeik a csúcs posztok, pozíciókban adjuk azt az érzést, hogyha megnyerik a választást, akkor nagyobb szerepük lesz a következő bizottság létrehozásában, a jelöltjük, a párt első számú jelöltje lesz a bizottság elnöke, és Persze, értem azt is, hogy a nem politizáló bizottság koncepciója érvényesült, de most valósággá vált az, hogy igenis egy politikusabb bizottság áll fel. És egy olyan uniótól, amely az államok közötti szerződésre alapult, és ahol a tanácsban hozták meg a döntéseket kormányközi módon. Most egyre inkább elmozduljunk egy olyan unió felé, ahol az emberek úgy érzik, hogy igen, mi vagyunk azok, akik végül is meghozzák a döntéseket minden kérdéssel kapcsolatban, ahol van Európai Uniós kompetencia, végül is a polgárok kell, hogy döntsenek, vagy közvetlenül, vagy pedig a parlamenten keresztül. Tehát a kormányközi módszer felől egyre inkább el kell mozdulnunk az integrált, demokratikus Európai Unió felé. És azt mondanám, hogy a mm, helyben maradás az igazából nem opció ezzel minden nap újabb bizalomvesztés következne be. Ezért szerintem ambiciózusabb programra van szükség a továbblépéshez, de ugyanakkor nem mondhatjuk azt, hogy mi vagyunk a szereplők, ti vagytok a nézők, együtt kell haladnunk az európaiakkal. A választások után, amikor feláll az új bizottság, amikor majd lesz időnk 2015-ben, akkor indítsunk el egy új folyamatot, egy új konventet, legyen nyílt vita Európa jövőjéről. És ez hát még hozzátenném azt is, hogy azok például, akik félnek, tartanak attól, hogy a brit javaslatok miatt vissza kell majd adni hatásköröket tagállamoknak, még az ilyen félelmek se tartsanak vissza minket. Mondjuk azt, hogy foglalkozon a konvent ezekkel a kérdésekkel is. És ez sokkal jobb, hogyha állandóan az a nyomás nehezedik ránk, hogy majd lesz népszavazás, vagy nem. Tegyünk le mindent az asztalra, az összes témát, vitassuk meg ezeket és lehetnek olyan kérdések, amelyek kapcsán visszaadunk kompetenciákat a tagállamoknak, hogyha célszerűbb, alacsonyabb szinten, regionális vagy tagállami szinten ellátni bizonyos feladatokat. Nagyon fontos kérdések kapcsán egyetemű az európai szintnek kell több kompetenciát, hatáskört adni. Az Európai Konvent gondolata és a Lisszaboni Szerződés 48. cikkének az érvényesítése nagyon fontos gondolatok. Tanulnunk kell az előző konventek hibájából, csináljuk jobban most. Először is ehhez több időre van szükség majd a konventnek időre van szükség ahhoz, hogy a különböző nézeteket, az Európában létező különböző alkotmányos kultúrákat egyszerre a konvent tudja kezelni fél év, vagy egy év, vagy akár évek szükségesek ehhez. Indítsuk el a folyamatot úgy, hogy legyen elég idő, hiszen csak sok idő alatt tudjuk megteremteni a legitimációját ezeknek a vitáknak, a szabad véleménycseréknek. Tehát ne álljunk az időnyomás alatt, legyen transzparensebb a konvent, demokratikus szabályok, elszámolhatóság, erre is szükség van. Nagy hibának tartanám, hogyha végül is nem a konvent szavazna demokratikusan, hanem mm, a konvent elnökségének kellene dönteni arról, hogy mi is lesz a konvent munkájának az eredménye jobban be kell vonna a civil társadalmat, ez az előző konventnek egy gyenge pontja volt. Én többször is javasoltam, hogyha például mondjuk 100 ezer vagy 400 ezer polgár aláír valamilyen petíciót, akkor ezzel a konvent kötelezően foglalkozzon. És végül kérem, mondja szól közben az elnök, hogy fejezze be lassan, Vég, a végső szavazást azonban ne adjuk a polgárok kezébe. Úgyis lesznek eh, népszavazások a legkritikusabb országban, Írországban, Nagy-Britanniában. Sokkal jobb lenne, hogyha egy eh, európai referendum lenne, amelynek eh, Nagy-Britannia és Írország is részese lenne, de ez egy ilyen nagy összeurópai döntés népszavazás lenne, de már európai rendszerben, európai szabályok mentén, és és ezzel kialakulhatna az új európai konszenzus egy demokratikusabb, ambíciózusabb unióval kapcsolatban. Tehát még egy opciót szeretnék javasolni így módon a tovább lépéshez. Köszönöm szépen, Renera asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én, engem elsősorban Európa jövője érdekel. Nem lehet Európa jövőjéről el kell elgondolkodni, anélkül, hogy bizonyos kontextusba helyeznénk. Épp ezért ez a vita az atlanti, transatlanti piac felé mozdulás mind nagyon kérdések fontosak. Épp ezért szeretném az erővonalak mentén látni ennek a kérdésnek a megoldását. elfelejtem az előadó nevét, mindesetre az egyik előadó beszélt a négyes megoldásról, négyes lehetőségről. Mit mondanak az állampolgárok ugyanis? Azt mondják, hogy jó, megvan eh, a pénz, eh, de szociális téren nem használják ezt föl. Tehát a négyes lehetőséget illetve hogy látják a szociális kérdést, hogy lehet ezt megvalósítani? Milyen szociális Európa lehetséges, van-e szociális paktum és a többi. Aztán említette, hogy egy erősebb integráció felé elindulhat egy olyan mozdony, amely mögé néhány kocsi van kapcsolva. Gondolja, hogy ez lehetséges eszköz? Hogyan látja ennek a lehetőségeit? És végül pedig a, a különböző gondolatok azok nem érthetők az állampolgárok számára. Azt hiszem, hogy nagyon bonyolult ez a kép, tehát hogy egy gépet hoztunk létre a parlament, a tanács, a bizottság segítségével, nem egészen érthető. Tapasztalatom szerint, én most vagyok először képviselő, az a nem jogalkotási jelentéseknek a száma ez, mivel ilyen magas számok, ez azt jelenti, hogy a jogalkotási jelentések azok kevésbé láthatók. A kezdeményezési e, jogot vissza kell adni a parlamentnek. És talán az új elnök ebben az ügyben e, közbeléphetne, ugyanis ez egy nagyon alapvető kérdés. Köszönöm szépen. Most pedig azonnal megadom a szót Weiler úrnak, hogy még maradjon időnk a többi kérdésre is. Köszönöm szépen. Nagyon izgalmas volt hallani az önök reakcióit. Mindegyikre nem fogok tudni válaszolni, de egy alapvető dolgot szeretnék leszögezni. Az a benyomásom, hogy a parlament még mindig nem ö, értékeli annak a jelentőségét, hogy mennyire fontos dolog ez, hogy vannak csúcsjelöltek. Megpróbálom ezt akkor egy kicsit dramatizálni. Ha ez a dolog most megbukik olyan értelemben, hogy nem mobilizálja még ez sem a lakosságot, nem nő a választási részvétel, és továbbra sem a politikai irányokról, és nem is a személyiségekről lesz a vita, hanem továbbra is csak nemzeti lesz a választás, és az Európai Tanács nem követi a parlamenti szavazás eredményét, akkor az Európai Parlament nagyon meg fog gyengülni emiatt. És mozgástere a bizottsággal akár szemben is, de a tanácssal szemben különösen jelenleg helyzetnél is sokkal jobban meggyengül, és a populista hang ö, megerősödik. Nem lehet erről úgy beszélni, hogy megpróbáltuk, talán működik, majd talán nem, hanem e, mégis csak élethalál kérdése ez. Minden tiszteletem a civil é meg e, a kis szervezeteké, de a demokrácia mindig a parlamenten keresztül működik, és ha a parlament, az önök parlamentje meggyengül, az nem jó demokrácia egészének. Ha azonban sikerül mobilizálni most a csúcsjelöltek mentén több embert és politikai választások elé, valódi választások elé állítani a választókat, és a bizottság elnökének tényleg lesz programja, és a bizottság tagjai támogatják majd a program megvalósításában. Az egység a sokféleségben, a sokféleség az egységben megvalósulással mellett, de valamilyen irányba mozdul el a parlament is, akkor ez a 3-as, 4-es, 5-ös opció együttes megvalósulását jelenti. Ez a legnagyobb, a Lisszaboni szerződésnél is nagyobb jelentőségű változást jelent, alkotmányos szempontból, intézményi szempontból, még annál is, hogy bevezették a tanácsban a többségi szavazást. Ezt valahogy még mindig alul becsüljük. Ha ez az opció is megbukik, akkor a parlament jelentősen meggyengül, ha sikeres, akkor pedig egy nagyon más Európának nézünk elébe. Manulidis úrnak adok szót. Köszönöm én is a megjegyzéseiket, megfontolt hozzászólásaikat. Én sem fogok tudni mindegyikre válaszolni. A kevés időben, ami rendelkezésemre áll, három dologra szeretnék rá reagálni. Ami a kijelölt, vagy kitüntetett jelölteket, csúcsjelölteket illeti, igen, szerintem is nagy jelentősége van ennek, ugyanakkor ne becsüljük ezt túl. Ez még csak egy kísérlet. 2014 a kísérlet éve lesz, ebből majd leg fogjuk a következtetéseket, és Dafur erre azt mondja, hogy majd 2019-ben áll fel az igazi rendszer, amikor valóban a jelöltek listáira lehet majd szavazni. Ebben valóban vannak lehetőségek, Weiler úrral egyetértek, kockázatok is, de a következtetés szerintem még nem vonható le, majd május után kell lesz levonni, és hogy május 25-e után mi történik, az is nagyon fontos hogy az önök parlamentje milyen vitákba keveredik, akár milyen intézmény empasszba keveredik a többi intézménnyel, és milyen erőviszonyok alakulnak ki a szervezetek között, és ez attól is függ, hogy önök milyen döntéseket hoznak majd. Tehát a kísérlet sikerét nem dönti el még az csupán, hogy megvalósul, hanem hogy hogyan reagálunk rá, illetve hogyan reagál rá majd a közvélemény, tehát ez egy közös és több tényezős kísérlet. Ez egy kivételes helyzet. Az intézmény egyensúly még nem lehet megítélni, hogy milyen lesz. Nagyon izgalmas időszak jön. Hosszú válság után vagyunk és mindenhol az exekutív hatalom erősödött meg a válság miatt, a végrehajtó hatalom, de hogy hosszabb távon ebből milyen ki, azt még ne, lehetetlen ö, megítélni, tehát én nem ítélnék túl gyorsan erről. Ami a konszolidációról vagy a tovább lépésről szóló vitát illeti számomra, ö, egy kicsit úgy tűnik, hogy elakadtunk és ebből az elakadt helyzetből szerintem több ambícióval kell kilépni. Ha körbenézünk a stratégiai opciók között tagállamokban, ezt persze nehéz összesíteni, mert nagyon sokféle reakció ér minket, és különböző okokból. Egy kicsit úgy tűnik, hogy az egyes opciót egy kicsit favorizálni kell, hogy legyen kevesebb egy kicsit Brüsszel, tovább kell lépni, mert senki nem akar ott maradni, ahol most vagyunk. A válság megítélésében nagyon különbözőek a tagállamok egyébként. Van, ahol nem érzik azt, hogy nagy slamasztikában lennénk, máshol meg nagyon is. Tehát van, aki számára ez egy lét kérdés, bár 2012-ben még inkább így volt, ez egy kicsit enyhült, az biztos, hogy mindenki úgy érzi, hogy nem jó, ami van, és a 3, 4-es, 5-ös opciót tekintetében pedig van, aki ebből, valaki abból szeretne többet, és többet és kevesebbet e, e, eleve. Szerintem ebből ki kell dolgozni egy csomagot, egy dílt, akárhogy is hívjuk, vagyis valami olyasmit, amely kompromisszum, a lehető legmagasabb szinten, nem a legalacsonyabb, hanem a legmagasabb szinten, és most már csak az a kérdés, hogy hogyan jutunk el ide, milyen taktikát kell követni ehhez. Van, aki azt mondja, hogy konventre lenne megint szükség közmeghallgatásra, de ettől sokan tartanak is, és jogosan. Ezeket a félelmeket figyelembe kell venni. Vagy kell -e esetleg valami mást tenni? Most csak hangosan gondolkodom. Még mielőtt összehívnánk egy konventet. Mert ezt a félelmet először kezelni kell. Ö, jó, reformok arra is szükség van, de valószínűleg a konventet is teljesen másképp, és egyéb lépések után érdemes csak egybehívni. Ahhoz, hogy a előre lépés történjen, ahhoz pedig megerősödött tagállamokra van szükség. Én német vagyok, és még én németként sem tudom, hogy Berlinben mit akarnak az emberek igazán, mert nálunk is nagy viták zajlanak. Egy biztos, hogy a válság sújtotta országok követelik, hogy az EU-t meg kell reformálni. Mindegy szinte számukra, hogy hogyan, csak ne azt csinálja, amit most, végére érek rögtön. Ezt is nagyon röviden kellett összefoglalnom, de hát személyesen is szólt hozzám kérdés. Ami a differenciált integrációt illeti, a különböző sebességeket, ezt funkcionálisan kell nézni szerintem. Már most is differenciált Európa, most is különböző sebességekkel működnek az egyes témák, Szerintem ezt még jobban ki kell használni. De amikor a differenciált integrációról beszélünk, és azt akarjuk megalapítani, hogy mi legyen a kulcs tevékenység, és mi ezen a kiegészítő tevékenység, mi kerüljön ide vagy oda, na az már valóban nagy dilemma, hogy az euró például ilyen vagy sem. Ezek kemény döntések, Szerintem szükség van erre a rendszerre a tovább lépéshez, de nagyon óvatosan kell eljárnunk, hogy nehogy új szakadékokat ássunk, ami senkinek nem tenne jót. Köszönöm szépen. Még néhány másodperc időnk van, ezzel alatt szeretném megköszönni mindenkinek ezt a nagyon izgalmas vitát, a titkárságnak a megszervezést, az előadóknak az előadásokat. Az alelnök úrral együtt szeretném önöket most meghívni egy munka ebédre. Remélem, hogy minél többen tudnak jönni. A meghívás mindenkire vonatkozik.